Ja, wir nehmen... Guten Tag, wir nehmen... Jó napot kívánok! Folytatjuk az ülést. Üdvözlöm a kollégákat, üljenek le kérem. Folytatjuk az ülést. A 14-es napi rendi ponttal integritás politika a bizottságban, az Európai Bizottság főtitkárának meghallgatása. Öttinger urat, a biztost is, és a csapatát. Köszönöm szépen, hogy 134 kérdésünket írásban megválaszolták, ez egy komoly munka volt, meg elolvasni is, nem hogy megválaszolni. Hajnali háromkor meg is kaptuk a órátállításkor a szöveget, itt mutatom a méretét, köszönöm szépen ez az átláthatóságot garantálja. És ebben az ügyben azt kell, hogy elmondjam, hogy ezzel együtt maradt bennünk néhány kérdés, néhány eljárási jellegű is, hogy a nyilvánosságnak mekkora a szerepe is, hogy csak három ember tudhatott kellőképpen a kiírásról 23-an tudtak a két érintetten kívül a dologról. Senki nem mondta, hogy ezt másképp is le lehetett volna bonyolítani. Ezért is alakult ki a körül vita. Az eljárás a főtitkár helyettes kinevezéséről egyébként nem járt volna ekkora fel, bojdulással. Ha időben korán jelzi az illetékes, hogy ő nyugdíjba fog vonulni, és nyílt eljárás következik. És hogy senki nem adott neki, és az jó tanácsot a tekintetben, hogy ez hogy lehetne jobban levezényelni, ez elég sok kérdést vett föl, erről kell most beszélnünk. Harmadsorban az egész ö, kérdés egy szélesebb kontextusba helyeződik, mert a kabinet kiválasztásában a biztosok ugye szabad kezet kapnak, de azért bizonyos szabályok rájuk is vonatkoznak. A bizottsági alkalmazottak 20%-a nem konkurral, versenyvizsgával került helyére, már pedig elvileg ezt nem lehetne így csinálni. Főleg igazgató és főigazgatói szinten van ez így ott sokkal gyorsabb előléptetések is előfordulnak, mint a normális köztisztviselői körben. A bizottság anyagaiból kiderül, hogy akit politikailag támogatnak, az nagyon gyorsan két év alatt igazgatóból főigazgató is lehet, és, és a francia nyelvben, de más nyelveken is ejtőernyőseknek hívják azokat, akik más kabinettekből még magasabb posztokra repkednek át politikai megfontolásokból. Bizottságunk mindig ellene volt az ilyen politikai kiválasztásnak. A politikai személyzet politikai kiválasztása általában visszaüt, mert nem csak szabályokat sértenek vele, hanem utána még inkább azt csinálnak, vagy azt gondolják, hogy azt csinálnak ezekkel az emberekkel, amit akarnak, mert pedig ez nincs így. Ebben az ügyben kritizáltuk is az érintett főigazgatóságot, és az esélyegyenlőség szempontjára felhívtuk a figyelmet. Negyedik pontban pedig az új főtitkár személyéről is beszéljünk. Ez egy nagyon lelkes és gyorsan felemelkedett karriert csinált személy, 13 évéből 8 évet kabinettekben szolgált, ez önmagában nem baj, de nincsen menedzsment tapasztalata, igazgatói, főigazgatói tapasztalata, míg a 100 többi jelölt többségének volt ilyen, és költségvetési tapasztalata is, és ez hát két helyeket vet föl bennünk, hogy hogy lehet főigazgatónak kinevezni valakit, aki persze velünk szemben is elszámolásra kötelezett, akinek nincsen irányítási tapasztalata. Személy szerint nincs bajom a kijelölt személlyel, nem is őt akarom bántani személy szerint, csak az elvekről szeretnék vittát folytatni, mert ezek hát a nyilvánosságot is érintő kérdések, ezért kérem biztos úr, hogy fejtse ki nekünk, hogy ez az eljárás hogyan alakult így, üdvözlöm, megkapja a szót. Frau Elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Megköszönöm az alkalmat, hogy önökkel, mint illetékes szakbizottság eszmét cseréljek a közvélemény által feltett kérdésekről, és azokról is, amelyeket önök felvetettek és eljutattak hozzánk. A parlamenti plenáris vitát követően, amelyre Strasbourgban került sor, ezt egy nagyon fontos további lépésnek tartom, hiszen személyi ügyeket tudunk itt tisztázni. Az Európai Bizottság egy tisztviselőjéről van szó, és ezt itt a parlamentben tisztázhatjuk most, úgyhogy a teljes átláthatóság mentén kívánok majd minden önök által feltett kérdést illeti, nem megismételve azt, amit a 134 kérdésükre válaszként megadtam, hanem nagyobb kontextusba helyezve az összefüggéseket. Az igaz, hogy a nyári időszak hajnali háromkor indult, de hát nyilván ez egy tweetre jó ö, esélyt biztosító alkalom, de azért vegyük komolyra a dolgot. Nem kritikát akarok megfogalmazni, de ugye hétfőre ígérték a kérdéseket, aztán egy nappal később kedden kaptuk meg. A bizottságnak szerdán tele volt a programja a saját üléseivel, a tanácsi ülés előkészítése csütörtöktől, csütörtök pénteken pedig a tanácsi ülésezett. És azt gondolom, hogy helyesen mondta a bizottság elnöke, hogy ő is felelős minden megadott válaszért. Ezért kedden este és szerdán a szakszolgálatok, a Human Resources főigazgatóság, valamint a jogi szolgálat megvizsgálta a kérdéseket és előkészítette a válaszokat. Ez nem volt nagyon egyszerű egyébként, hiszen a kérdéskatalógusnak a struktúrája additív volt. Tehát egymás átfedő kérdésekről voltak szó, ismétlődtek, tehát nem, nem struktúrált kérdéskatalógusról volt szó, hanem részkérdésekről. Ez nem kritika. Pénteken megnéztem én is a kérdéseket, aztán a tanácsi ülésre visszatértek az illetékesek, és megnéztük, hogy mi a az általános vélekedés, vannak-e potlólagos gondolatok, majd pedig egészen az éjszakában nyúlóan a munkatársakkal dolgoztunk, megtörtént a szerkesztés, és utána ezt hát küldtük önnek, önöknek. Tehát a nyári időszámításra való átétéssel ez csak véletlenszerűen függ össze. Tulajdonképpen az összes kérdés mélegelése, megválaszolása, szerkesztése az ok az pedig, hogy önök ellenőrizhetik a válaszokat, azt gondolom nem sérült, hiszen ma tűztük napirendre ezt a kérdést. Úgyhogy mindkét oldalról a KONT szakbizottság és a bizottság is a maga részéről nagyon pontosan dolgozott, úgyhogy nem hiszem, hogy bármit is egymás szemére kellene vetnünk. Két kérdés kör az, amit szeretnék kiemelni, az első. A bizottság által kinevezett új főtitkár rendelkezik-e a szakmai, személyes tudással, felkészültséggel, képzését illetően, szakmai hátterét, karrierjét illetően, szakmai tapasztalatát illetően, kompetenciáját illetően intellektusát illetően, illetve személyes jegyeit illetően európainak nevezhető-e a megközelítése. Nyilván erről mindenkinek meg lehet a saját véleménye. Én már nyolc éve ismerem őt személyesen. És az elnök úr is megvan arról győződve a kollégákkal közösen, hogy a szakmai és személyes Mm, kompetenciája megvan ahhoz, hogy a szolgálaton teljesítendő feladatokat eh, teljesíteni tudja. Kész vagyok arra, hogy meghallgassak más véleményt is erről, vitázhatunk is erről, de az én meggyőződésem ezzel kapcsolatban teljesen határozott. Másik kérdés, hogy jogi szempontból is teljesíti-e a követelményeket, megfelele az előírásoknak, az ád besorolás elegendő-e, a vezető tisztviselői poszton eltöltött időt teljesíti-e? Erre is az a válaszom, hogy igen. Tehát tulajdonképpen a vezető tisztviselői kompetenciákat is teljesíti, ezeket a követelményeket is teljesíti. Az pedig, hogy az eljárás jogi szempontból korrekt volt-e. Nos, hát itt még különböző egyéb kérdéseket is föl lehet tenni, a betű szellemét illetően, illetve az albekezdéseket. Én a szellemiséget illetően is azt tudom mondani, hogy jó magam is jogász vagyok. A parlament és a tanács döntötte el ezeket a szabályokat, és ez a staff regulation, ez a saját szülöttünk így jogi kérdésekre terelni ezt a kérdést, tehát a betűkre, a szabályok betűjére, ez tulajdonképpen a válaszom az önök kérdéseire is. Mert jogi és technikai jellegű válaszokat adtunk a szabályok mentén, azok tartalmára alapozva, és ezek nyilván jogokat és kötelezettségeket is rónak ránk is bizottságra, a bizottságra, amikor személyzeti kérdésekben kell döntenünk. Többször is ellenőriztük a jog, jogi szempontból való helyességét és szabályosságát ennek az eljárásnak, és erről meg vagyunk győződve az eredmények láttán. Sok esetben önök dokumentumokra hiá, hivatkoznak, amelyekre vonatkozóan hozzáférést szeretnének. Az adatvédelmi előírásaink ezt nem teszik lehetővé. Éppen ezért nem olyan egyszerű teljesíteni ezen kérésüket, és ezt elmondom a tisztelt háznak, mert ugye önök előtt is nagyon fontos értéket képvisel az adatvételem. És hát nyilván a személyes adatokat mindig védeni kívánják, velünk szemben viszont mások az elvárások a személyes magánszféra, a személyes jogok, személyes adatok védelméről van itt szó, és nem csak az érintett személy vonatkozásában, hanem a jövőbeni posztokra jelentkezők vonatkozásában is tartani kívánjuk ezt a, az alapelvet. Megfelelő elővigyázatossági intézkedések mellett természetesen a bizalmas információkhoz hozzá fognak tudni férni, és ezt azért mondom el, hogy nehogy valaki mindenféle egyéb gondolkodásba kezdjen. Nem arról van itt szó tehát, hogy a jövőben ezt egyértelműen biztosítani fogjuk, ez egy kivételes eset, és ez szolgálja az együttműködést önökkel, a bizottság is önök között, és pont azért, hogy itt a közvélemény esetleg bármiféle feltételezésekbe bocsátkozzon. Martin Zélmájerrel is egyeztettünk ez ügyben, és ő is azt mondta, hogy egyetért az eljárással, hogy szigorú szabályok mentén a bizalmassági követelményeknek megfelelően ezek a dokumentumok az önök számára beláthatóak legyenek. Egy külön teremben fogunk erre lehetőséget biztosítani az önök szakbizottsági tagjai számára, és itt megtekinthetik akkor Zélmeier úr felvételi eljárása során keletkezett dokumentumokat. Március 12-én Strasbourgban áthelyezési és kinevezési eljárásokról beszéltem. Ezek közül, a tervezetek közül néhány már átültetésre került, mások még jelenleg is zajlanak, illetve vannak olyanok is, amelyekre vonatkozóan elindultak a folyamatok. Tehát a helyettes főtitkárok vonatkozásában az egyik ilyen folyó eljárás, a helyettes DG Trade főigazgató vonatkozásában ugyanez az igaz. És a részünkről hamarosan le is kívánjuk zárni ezeknek a posztoknak a betöltését, hiszen a folyamatos működésünkhöz ez elengedhetetlen. Számomra az is nagyon fontos, hogy az alapszabályunk szerint történjen, az eljárási szabályzat is a ránk vonatkozó statútum szerint zajoljanak le ezek a folyamatok, hiszen a statútum rendelkezései, amelyekről a tanács és a bizottság közösen döntött, és amely egyébként az összes intézmény számára érvényes, arányos és megfelelő. Mégpedig tekintettel arra, hogy minden egyes intézmény köteles és jogosult is a legalkalmasabb, legfelkészültebb jelölteket kijelölni, anélkül, hogy külső személyek most, vagy intézmények ezt módosíthatnák. Egy pár részletről is hadd szóljak, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy az áthelyezés, a transfer, mint opció mit jelent, és mit jelent a kiírás eljárása. Ugye önök is óvá hagyták a statútumot, tehát nekünk tulajdonképpen választási lehetőségünk nyílik. A bizottság, ugyanúgy, mint más intézmények, választhat a közül, hogy transferrel, áthelyezéssel a saját személyzetén belül felszabaduló posztokat betölteni, vagy belső, vagy akár külső állás kiírással más eljárás is választhat. A három és fél év alatt, ezen bizottság mandátuma alatt a biztosok kollégiuma 32 esetben döntött úgy, hogy a hetes cikk alapján, a statutum hetek cikke alapján transfert kíván végrehajtani. Itt lehet szó főigazgatókról, azok helyetteséről, ezeket mozgattuk át ugyanabban a senior management szinten. Ezen kívül 13 tisztviselőt az AD 15-ös és 16-os bérosztályban, tehát főigazgatók vagy helyetteseket tanácsadóvá neveztünk ki. A Barozó 2-es mandátum alatt 16 ilyen eset történt a 7-es cikk alapján, tehát a statutum 7-es cikk alapján, itt áthelyezésekről van szó. Tehát ez semmi rendkívüli nem jelent az európai intézményekben és a nemzeti minisztériumokban vagy igazgatási hatóságoknál is ez az az eljárás. Ha új, újonnan kell betölteni egy posztot, akkor mi biztosok kollégiumaként döntjük el a megfelelő portfólió tanulmányozása után, hogy transfer mellett döntünk-e, vagy pedig álláskiírás mellett. Éppen ezért a feladatokat szem előtt tartva, és az idő nyomása alatt is a legjobban vagyunk képesek eldönteni, hogy a megfelelő embert találjuk meg a megfelelő posztra, a megfelelő időben és helyen. Tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy az energiaportfólióban töltött öt évem alatt egy igazgatót kaptam transfer során, az Agri-tól jött hozzánk, és ott tényleg időnyomása alatt dolgoztunk. A belső piaci és infrastruktúráért felelős személyről volt szó, tehát egy, egy szakmailag nagyon felkészült ember érkezett hozzánk, a megfelelő időben volt a megfelelő helyen. Restori, az akkori ö, főigazgató pedig a Joint Research Centernél volt igazgató, őt is áthelyezéssel ö, nevezték ki főigazgatóvá a bizottságon belül. Tehát személyesen kétszer tapasztaltam jó döntést, amelyben egyébként én magam is részt vettem. Az elmúlt hetekben számos kérdés fogalmazódott meg azzal kapcsolatban, hogy a bizottság és én személy szerint is teljes mértékben bevonásra kerültem-e, illetve tájékoztatást kaptam-e azt tudom mondani, hogy itt a csomag kapcsán több poszt tekintetében nagyobb csomagban kaptam csak tájékoztatást, tehát minden héten, két-három hetente nem beszélünk személyes ügyekről, nemzeti hovatartozásról nem nincs szó, nem tudunk a nemekre mindig külön-külön odafigyelni. Ebben a személyes döntésben, a kabinet főnökömben és a DGA igazgatójával itt a, a, az érintett személy kapcsán az elejétől kezdve érintett voltam, tájékozott voltam, minden egyes jelentkezővel beszélgetést folytattam, és a bizottság határozatát megelőző napon, ugyanúgy, mint ahogy Timmermans első elnök helyettes, kaptam tájékoztatát arról, hogy Italiáner úr nyugdíjba vonulása után Zélmayer úr fogja betölteni két lépésben a javaslatra a vezetői posztot. A csomagon belül egyébként a portfóliót betöltő igazgatók elfogadták a javaslatomat, ami egyébként az elnök javaslata is, a főtitkár személyét illetően. Én ezt jóvá hagytam, és mindenki a biztosok kollégiámán belül egyöntetően támogatta ezt a javaslatot. A kollégium pedig nem foglalt állást ellenkező előjellel, nem volt tehát ellenvetés. Éppen ezért úgy vélem, hogy a jelölt személyének alkalmassága, aki végül főtitkár lett, és az eljárás önmagában is teljesíti teljes mértékben a rögzített előírásokat. És itt nem csak a jogi szempontból teljesítést szeretném hangsúlyozni, hanem a szellemiségét is ezeknek a szabályoknak, és szeretném kérni, hogy majd ezt jelezzék is nekem, igazolják vissza, hogy nem sértettünk semmilyen szemét, hanem az önök által is jóvá hagyott szabályokat betartottuk. Köszönöm. Frau Valerie Montebello vom Rechtsdienst des Hauses. Köszönöm szépen mondta Beró asszonynak adom meg a szót a jogi szolgált képviseletében. Arra kértem, mondja el, hogy a hetes cikkelnek mi a szerepe az eljárási szabályzatban. Hol ül ön? Parancsoljon, öné a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívták a jogi szolgálatot a mai ülésre, és egy független tárgyagos véleményt fogalmazhatunk meg. Én szeretném mondani, hogy ez nem annyira egyszerű azért. Létezik a köztisztviselők jogállásról szóló szabályzat, illetve jurisprudencia. A kettőt pedig kombinálni kell. Itt egy transfer eh, helyzetben vagyunk, egy tökszízviselő transferéről, ki az, aki őt kinevezze, ki, ki dönt az áthelyezéséről, az intézmények. Ezek az administratív hatóságok az intézményekben, és a bírók több alkalommal felhívták a figyelmet arra, hogy itt eh, a szolgálatok is döntenek, hogy mennyire jól teljesített a köztisztviselő. A szolgálat érdekeit kell tiszteletben tartani, illetve az egyensúlyt a foglalkoztatottságban. Tehát mi is a szolgálatok érdekes, ezt ki ellenőrzi. Ez egy nagyon fontos fogalom. Az intézmények érdekei határozzák meg azt, hogy mikor lehet állást kiírni, mikor lehet valakit áthelyezni. Ezt eh, az intézmények érdekét a bíróság ellenőrzi. Ha már őt meget megkérik, akkor ennek anyagi elemeit vizsgálják, a körülményeket, annak érdekében, hogy megállapítsák, mindez megfelele köztiselők jogására szóló szabályzatnak. Térjünk vissza az áthelyezésre. Mit is jelent az áthelyezés tulajdonképpen? Az áthelyezés tulajdonképpen egy mutáció, a francia kifejezéssel élve, egy tisztviselő áthelyezés az egyik posztra a másikra. Az áthelyezés az 1981-es Kinderman bizottság döntésben definiálásra került, és ebben az esetben a köztisztviselő áthelyezéskor egy üres posztra kerül. Az üres, nyitott poszt definíciója szintén nagyon fontos. Miért? Azért, mert a köztisztviselő kinevezése egy célt szolgálhat, és ezt kimondja a statutum is, mégpedig az, hogy egy üres, nyílt pozíciót töltsön be. A hetes cikket elolvashatják a négyes cikkel együtt a statutumban. Az üres posztokat közé kell tenni, vagy pedig pont, hogy nem kell őket közzétenni, nem lehet őket közzétenni. A válasz igen, elviekben az intézmény dönt arról, hogy elfoglalja a posztot, és amint ezt a döntést meghozza, hiszen a posztot akár törölhetik is, ettől a pillanattól kezdve a négyes cikk értelmében közé kell ezt tenni a személyzetet erről tájékoztatni kell. Vannak-e kivételek ezen elvalól? Ezek fontos kérdések, igen, léteznek ilyen kivételek. Itt egy objektív véleményről van szó, igen, viszont ezek nincsenek benne a statútumban. Ezeket a bíróság bírái határozták meg. 75 esetben ellenőriztünk áthelyezést, ezen áthelyezéseknél lehetőség volt egy adott tisztviselő áthelyezésére, anélkül, hogy legyen üres pályázati kírás, tehát a posztot nem hirdették meg, és az újraállásba helyezés a köztisztviselő esetében, így hívják a bírók ezt a fogalmat, poszt nélkül. Ezt megpróbálom megmagyarázni. Ebben az esetben a köztisztviselő foglalkoztatás nélkül kerül úgymond áthelyezésre. Nagyon fontos ítéletről van szó. Rasmussen ítélet. Ez azt jelenti, hogy a köztisztviselő a munkájával együtt távozik. Még mindig ezen kivétel kapcsán, amely korlátozó jellegű, a bírák felhívták a figyelmet arra, hogy az áthelyezést meg kell indokolni, a, az intézmények a szolgálat érdekeire hivatkozva. Ez konkrétan azt jelenti, hogy súlyos, komoly helyzetnek kell előállni, és az esetek többségében sürgőségi helyzetről kell, hogy szó legyen. Elmondtam, hogy megvizsgáltam a jurisprudenciát, sokat dolgoztam ezen a hétvégén ebben a témában. 75 bírósági ítéletet találtam köztisztésvelő áthelyezéséről, újra állásba helyezéséről, poszt nélkül. Három helyzetet találtam, amelyekben döntöttek a bírák. A tisztviselőt a eh, posztjával együtt helyezték át olyan esetben, amikor nagyon sok konfliktus, nehéz eh, eh, munkahelyzetben volt, sok volt a feszültség a munkahelyén, Itt volt egy olyan ítélet is, amikor segítséget kért a köztisztviselő és áldozata um, zaklatásnak. Számos helyzetet fogalmaznak meg a ítéletet. Tehát ha hiány van, akkor is át lehet helyezni, esetleg uh, szabálytalanság gyanúja merül fel, illetve nehéz eldönteni azt, hogy nyomozás van-e szükség, vagy nem. Röklottus bizottsági eset ítélete ugyanilyen. És ami még nagyon fontos, a köztisztés előtt akkor lehet újra munkába állítani, hogyha szükség van erre a szolgálat működtetés érdekében, mert enélkül nem működhetne a szolgálat megfelelően vagy hatékonyan. Ebben az esetben a szolgálatok érdekében, érdekét a bíra tüzetesen megvizsgálja, a köztisztviselő posztját is meg kell vizsgálni, és a hierarchikus struktúrában elfoglalt helyét. Egy további ítélet, mert nagyon fontos, a, a Guggenheim bizottság ítélet. Ebben az ítéletben a szakmai képzési központról van szó, az Európai Szakmai Képzési Központról Tesszalonikben. Ebben az ítéletben a bíró úgy döntött, hogy valóban jogi szempontból lehetőség van több köztisztviselő fontos funkcióba történő kinevezésére, anélkül, hogy ezeket a posztokat közé tették volna a szolgálat átszervezése érdekében. És a legjobb megoldás az volt ezekben az esetekben, hogy őket jelöljék. Tehát a szolgálat érdeke a bíra számára azt jelenti, hogy kompetens funkciókkal bírnak, és a legkompetensebb tisztviselőket kell kiválasztani. Ehhez pedig belső kiválasztási e, folyamatot kell szervezni. Ezt mondja ki a Guggenheim ítélet. Belső kiválasztási e, folyamat lehetséges-e a pályázati kiírás nélkül, a poszkírása nélkül? Igen, a válasz erre. Lehet összehasonlító e, értékes készíteni a kompetenciákról, hogy kiválasszák, melyik a legkompetensebb jelölt. Tehát összegezve szeretne mondani azt, hogy a hetes és az üres poszt közzététele melletti áthelyezésnél a kivétel, amelyet megad a bíróság, azt jelenti, hogy áthelyezik a köztisztviselőt a posztjával együtt, az a feltétele, hogy ennek megfelelő indokai vannak, és ez a szolgálat érdekeit szolgálja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És a következtetés talán az, hogy jó lett volna, hogyha megjelent volna nyilvánosan egy anyag, és hogy a kérdőívből nem lehet eleget kiolvasni. 5 percben kapnak a frakciók szót, pingpong eljárás követünk a biztossal. Lehet párbeszédbe kerülni, tehát minden frakció kérdezhet 5 percben, önök maguk között osztják fel az 5 percet, Szaberman úr először kap szót. Szárvama úr. Nagyon sokat beszéltünk már az EU buborékban, az EU médián belül ezekről a témákról, és eléggé nagy a bosszúság is. Világos, hogy itt tisztázni kell dolgokat, és szellőztetni kell egy kicsit. Köszönöm Öttinger biztosnak, hogy eljött bizottságunkba, és remélhetően segít majd a helyzet tisztázásában. Egy dolgot leszeretnék azonban szögezni. Teljes átláthatóságra van szükség, és nagyon oda kell figyelni az integritás megőrzésére az európai intézmények mindegyikében, a legmagasabb szintekig. Az átláthatóság sérülése a legfőbb posztokra való kinevezés kapcsán ugyanis aláshatja az intézményekbe vetett bizalmat. Tehát egy főtitkár csak teljes átláthatósággal lehet kinevezni, és ez neki sem jó, hogyha az integratását támadások érhetik. Hogy a mi esetünkben mi is történt, hogyan lett az elsőből a második szenárió, azt kell kitalálnunk, megértenünk. Éppen ezért két kérdésem van biztos úr önhöz. Minden szabályt követtek az eljárás során, tehát ö, ugye nincsen baj a eljárás legalitásával. Másodszorban viszont az érdekel engem, hogy ön, mint a személyzetért felelős biztos, hogyan ítéli meg személyesen, hogy ez az eljárás méltó-e a bizottsághoz, vagy sem. Három perc van, biztos úr. Tisztelt képviselő úr, hölgyeim és uraim, minden eljárási lépést megvizsgálunk, mielőtt meglépünk. Meggyőződésem, hogy minden szabályt betartottunk. Az önök által társjogalkotott eljárást, tehát nem sértettük meg. Hogy az eljárás jó volt-e, az inkább politika vagy személyes megítélés kérdése. Itt lehet arról beszélni, hogy mit lehetett volna jobban csinálni. Kezdjük a bizottsággal. Miután a vasárnap délőtt elküldtük önöknek a válaszainkat, most már önök dönthetik el, hogy a leírtak alapján ezt hogy értékelik ezt az eljárást. Ezért volt szükséges szerintem is, hogy egy tegnapi személyes tweetet korlátozzunk mert félreértéshez vezethetett volna, mert ez nem a bizottsági hivatalos vélemény. Inkább én kérdezem önöket, hogy az ismert adatok tükrében önök hogy látják az eljárást? Nem akarok én arrogáns lenni, önöktől szeretném hallani, hogy hogyan sértettünk önök szerint szabályt, és akkor erről beszélhetünk. a politikában és a nyilvánosságban előfordul mindig, hogy valamit le kell nyelni. De Martin Zellmeyer esetét sokféleképpen lehet látni, interpretálni, és az önök által tett kijelentések sem segítették az eljárást, és ezzel a parlament hírneve sem öregüledett. Tudnék példákat intézni, idézni, hogy ez hogyan alakította át az események sorát, de ami jogértelmezésünk szerint minden szabály szerint történt. Ajala Zender asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Öttinger biztos úrnak, hogy eljött, válaszolt. A következőt szeretném elmondani. Egy dolog szó betű szerint követni egy jogszabályt, és más dolog a szellemiségét megvalósítani. Itt ez a két dolog csap össze. Nekünk az a benyomásunk, hogy legalábbis a második sérült. Tehát nem a jogszabály szellemiségében jártak el. Három dologra utalnék. Juncker úr ugye eleve tudta, a dörgést, és a változtatásokról is egyből értesítették. Sőt, ha már 2013 18 elején értesítették volna Juncker urat a környülállásokról, akkor tehát arról, hogy Tarjéner úr le kíván mondani, akkor nem került volna ilyen kapkodásra sor. És a második kérdés ugye az, hogy kikinek mikor milyen információt adathat át. az a benyomásunk, hogy itt párton belüli egyeztetések történtek az ajt, zárt ajtók mögött, és a többi jelölt pedig csak egy névlegesen független bizottság által került kiszelektálásra. Szeretnénk tudni, hogy milyen kritériumok alapján döntött ez a bizottság, úgy, hogy ezek nem jó jelöltek, és a kinevezési okirat kapcsán azt is tudjuk, hogy egyes főigazgatók maguk is tiltakoztak az eljárás ellen, ez utólag kiderült. Magyarul biztos, hogy legalábbis a jövőre vonatkozóan le kell vanni a következtetést, hogy kollegiálisabb, átláthatóbb, egyenlőbb eljárásra van szükség ennek a garantálására. Érdekelne, hogy van-e biztos úrnak erre vonatkozó jobbítási javaslata, még hogyha ez így is alakult, és hogy nem gondolja ő is, hogy nem csak a betűjét kell betartani a jogszabályoknak, hanem a szellemét is figyelembe kell venni és meg kell élni. Biztos úr, parancsoljon! Köszönöm szépen. Talán egy dologról még nem szóltam, és vissza is térnék erre. Nem pártgyűlést akarok itt említeni, nem is ismerek olyat, ahol a főtitkár személyét, vagy főigazgató személyét, illetően bármilyen tárgyalás zajlott volna. Egy második jelölt, aki jelentkezett, aki írt főtitkári helyettesi posztra, volt és ő az Assessment Centerben meg is jelent, de saját maga visszavonta a jelentkezését. Tehát tulajdonképpen beadta, benyújtotta a jelentkezését, ezt követően azonban visszavonta. Az, hogy bármiféle változtatásra lenne a szükség a kinevezésekkel kapcsolatban, nos, hát az intézmények posztjain, a ezek betöltésére vonatkozó tárgyalásokra, beszélgetésekre minden, mindenkor nyitottak vagyunk, hiszen a jobbítás mindannyiunk szándéka. A képviselő asszony azt is mondta, hogy a, szabályok betűjét betartottuk, hát, hogyha így vélekednek, akkor ezzel én már elégedett lennék. De szívesen megbeszélhetjük még, hogy ezt ez a törvény betűje tényleg betartásra került, akkor, akkor minden rendben van, hiszen számagú betűkből áll egy-egy szabály. A szellemiség is lényeges, de elsődlegesen szabályokkal dolgozunk, törvényekkel, bekezdésekkel, szavakkal és számokkal. Ezeket olvassuk, megértjük, értelmezzük és betartjuk. Tehát, hogyha a törvény betűje betartásra került, akkor azt gondolom, hogy az egyes gyanúsítgatásokat, illetően óriási lépést tennénk előre, és mentesíthet, mentesítve érezhetnénk magunkat. Az, hogy a szellemiséget illetően talán nem mindent teljesítettünk, tehát csak feltételesen vagy félig, hát akkor a szellemiséget illetően is csak félig teljesítettük a feladatunkat, de szívesen hallanám egy kicsit konkrétabban, hogy a törvénybetűjének szellemiségét illetően mire gondol, ha eltérnék a törvénybetűjéről. Akkor ugyanis erről kell beszélnünk. Tehát itt ez a differenciálás a törvény betűje és annak szellemisége között, még egyszer mondom, én jogász vagyok, ez nekem nem nagyon segít. A feladataim teljesítése során a jogszabályok betűjéhez kell magam tartanom. Önök is aláírták ezeket a szabályokat, szabályzatokat, ezért hagyj kérdezzem ma azt, hogy amennyiben eltérés történt a jogszabályok betűjének szellemiségéhez képest, akkor itt konkrétan mire gondolnak, mert akkor erről el kell nekünk is méláznunk. La letra y no el espíritu lo ha... Nos, az, hogy a szabályokat betarta, betartottak, az jogszabályok betűjét, a szellemiségét nem feltétlenül, hát ezt ön mondta a bevezetőjében, de önt idéztem. Italianer úr az év elején tájékoztatta Juncker urat, hogy a főtitkárságot elkívánja hagyni, és én azt szerettem volna tudni, hogy a kabinet főnökével beszélte Juncker erről ebben az időpontban. Ugye egy egész hosszú láncolattal van itt dolgunk, és nem tudom, hogy összeférhetetlenségi helyzetek nem alakultak ki. Eh, Volt egy néppárti összejövetel, ahol Zélmayer már szerepel a fotókon. Én igazából erre utaltam. De egy konkrét kérdést fogalmaztam meg, az az, hogy Italiáner úr Juncker úrral 2018 elején pontosan mikor tájékoztatta őt a döntéséről, aztán, hogy a kabinet ennek az információnak a birtokában volt-e február 20-át megelőzően, amikor is ez az egész ügy ismerté vált. Úgyhogy azt szeretnénk tudni, hogy mi a pontos helyzet, illetve az igazságot szeretnénk kideríteni azzal kapcsolatban, hogy a bizottságon belül mi is történt. És hogy Juncker úr korábban is ezen információk birtokában volt-e. Képviselőasszony. Számos beszélgetésből és az akták vizsgálatát követően azt gondolom, hogy az igazságosság, az igazság feltárásának elvét követve számoltam be. A csúcsjelölt Juncker volt ugye az elnök jelölt a bizottságra. Mint ahogy az korábban is így volt, ő kap egy, egy előkészítő csapatot maga mellé, ez júniusban, júliusban történt, 2014-ben. Ugye a bizottságot kellett előkészíteni, összeállítani, a tagállamok jelöltjeivel találkozni kellett, egyes jelölteket kvázi vizsgáztatni kellett, hogy a megfelelő portfóliót be tudják-e tölteni, a nők is betölthetik-e azokat a posztokat, megfelelnek-e azokra a posztokra. És itt a még elnök jelölt, még egyszer mondom, egy előkészítő csapattal dolgozott, ennek a csapatnak a vezetője volt Martin Zilmaier. Tehát gyakorlatilag az új bizottság összeállításának első napjától kezdve benne volt a csapatban volt egy akkori főtitkár, aki viszont bejelentette, hogy szeretne leköszönni, és a folytonosság biztosítása érdekében fontos volt a, a posztnak a betöltése 2015 tavaszáig. A mostani februári eset tervezetet előkészítették nekünk, és Keszindé asszony azt mondta, hogy megragadná az alkalmat, hogy a fő megbízásából főtitkárként szeretne lekeszen, leköszönni. Ja, Jean-Claude Juncker ezt a bejelentést elfogadta. És a legközelebbi munkatársaival, a kabinet főnökével tanácskozott az utódlás kérdéséről. Juncker úr pedig arra az eredményre jutott, hogy transferrel az Italiánát, senior menedzsert a főigazgatói helyről főtitkári posztra terjessze föl a DG Common belül, és mi meg is választattuk ugyanaznap. Italianer úr, tudomásom szerint már akkor jelezte, hogy semmiképpen nem fogja kitölteni a saját teljes mandátumát, hanem személyes terveit, karrierterveit mérlegelve korábban kíván majd leköszönni. Tehát megállapodás született kettő, vagy esetleg kicsivel hosszabb időtartamú munkavégzésre. Az elnököm több ízben kísérletetett arra, hogy megtartsa ezen a poszton tehát hogy a karrier terveinél hosszabb ideig maradjon, akár a mandátum végéig, jövő év őszéig megtartva őt ezen a poszton. Juncker úr ezeket a meggyőzési kísérleteit január végéig megismételte, Itáliáner úrral többször is találkozott, ezeket ők is megerősíthetik. Valamikor aztán világosá vált, hogy a bizottság által előkészített csomag eljut a biztosok kollégiumáig. És ez volt az az időpont, amikor el kellett dönteni, hogy marad-e Italiáner ura, vagy sem. És ő úgy gondolta, hogy ez az az időpont, hogy szeretne visszavonulni. Nyilván Juncker úrnak el kellett gondolkodni, hogy ki az alkalmas személy az, az, a poszt betöltésére és úgy gondolta, hogy Zélmayer úr az alkalmas személy erre. Ez az ő, tehát Juncker úr preferenciája és meggyőződése. Nyilván megfelelő érvekkel alátámasztva a szakértelem, a személyét illetően, és az időpontra nézvést is, és ezek érthetőek. A személyzeti csomagot eh, illető döntést megelőző napon tekintettel arra, hogy Italiáner úr lekívánt köszönni, és ezt be is fogja jelenteni, és Juncker pedig be fogja jelenteni Zélmájert. Ezzel kapcsolatban Timmermans urat, mint első alelnököt, és nagyon jó tanácsadó szemében is, annak ellenére, hogy nem egy pártcsoporthoz tartoznak, tájékoztatta, előtte megkérdezte és konzultált vele. 28-án, amikor az általam összeállított csomagot bemutattam, és az értékelésemet több jelöltre, transferre, kinevezésre, illetve posztok kiírására vonatkozóan tájékoztattam. Ő akkor informált engem arról, hogy miután Italiáner úr távozni kíván, Zélmájer urat kívánja erre a posztra meghívni. Többet nem tudok hozzáfűzni ehhez, igyekeztem tárgyilagos lenni, tehát mielőtt a bizottság egyáltalán léphetett volna, tehát gyakorlatilag az európai választások óta az egészen a mai napig megmagyarázni önöknek az egyes lépéseket. Iszterzom képviselő. Köszönöm szépen a biztos úr felé, hogy itt van és válaszol a kérdéseinkre. Érdekesnek tartom, amikor a közvélekedésről beszélünk, és hát ön is, biztos úr is el, említette ezt, hogy, hogy amikor elküldte hozzánk a válaszokat, akkor egy tweet jelent meg, annak érdekében, hogy arról, hogy, hogy a jogszabályok betűjét totálisan betarták, betartották, és talán időszerű lenne már fontosabb dolgokra koncentrálni újra. Nem tudom, hogy a bizottságon belül van-e egy trend most már arra, hogy egy kicsit arrogánsan kezelják, kezeljék az ilyen ügyeket. A plenárison is Juncker úrral kapcsolatban eljött ugyan hozzánk, és magyarázattal szolgált, és hát ahogyan ön mondta, tulajdonképpen minden szabályt betartottak, tehát nem hiszem, hogy nagyon bonyolult ügyről van szó. Két kérdésem volna, mert úgy tűnik, hogy nem jutunk közelebb ahhoz a kérdéshez, hogy mi a helyzet a szellemiségével ezeknek a szabályoknak. Első kérdésem tehát, Zémájer úr, a közvélegidés szempontjából és a bizottság hírnevét illetően hogyan, milyen képet fest, amikor elmegy egy pártrendezvényre, lehet-e a szolgálatnak a semlegességében bízni a közvélekedésnek, hogyha ilyen képeket lát? Lehet, hogy ez csak egy személyes problémám. Juncker urat is idézhettük, hiszen ha az Élmájernek mennie kell, akkor, akkor Juncker úr is megy. Hát ez egy elég érdekes megjegyzés. Úgyhogy hagyd kérjem először az, hogy egyáltalán mit jelent egy-egy ilyen nyilatkozat, ez más bizottsági tagot is érint, vagy a teljes bizottságot, és a bizottság elnökét illetően is várnám még a magyarázatát. Két nagyon fontos kérdésre nagyon világos választ kívánok adni. Azért vagyok ma itt, mert fontosnak tartom ezt a mai találkozót és ezt az egész ügyet. Azért jöttem el ide. Hosszabb ideje jövök már ehhez a szakbizottsághoz, és nagyon komoly, komolyan, tárgyilagosan végzem a munkámat. Erről biztosíthatom önöket. És kész vagyok arra, hogy további kérdéseikre is válaszoljak, akár szóban, bilaterálisan, vagy akár írásban, vagy más szakbizottsági ülés keretében. A párt rendezvényről magam is olvastam, miről is van itt szó. Mint minden tanácsi ülést megelőzően a pártgrémiumok találkoznak. Ebben az esetben a pártelnök, Joseph Dole, ön is, önök is ismerik, korábban tagja volt ennek a parlamentnek, mint pártelnök. De ki van még ott? A parlament elnöke, Tajani úr, néppárti. Juncker úr, Tusk úr, ők a tanácsi épületbe kíséretet kapnak, dolgozók, munkatársak kísérik be őket, és csütörtökön arról volt szó, hogy hogyan kell reagálni a kereskedelmi ügyekre, a büntető vámokra, amelyeket az USA kíván ellenünk foganatosítani. Malmström mondja, akkor tért vissza éppen az USA-ból. És ezt a pontot ö, helyezte első napirendre a pontra, úgyhogy Zélmájer úr volt a tudója ennek a szakterületnek, de nem a néppárti párt rendezvénynek a termében volt jelen. Az ajtó előtt tartózkodott, kvázi mint a serpák, mint a kormányfők serpái, akik ugyanúgy a, a terem előtti ajtó előtt tartózkodnak. A kabinetfőnökök is kívül maradnak, míg az állam és kormányfők bent, marad, bent tárgyalnak bilaterális találkozókra bármikor nyitottak, azért, hogy például a nyitott kérdésekről tárgyalni lehessen velük, legyen szó itt Malmström asszonyról, aki éppen Washingtonból két vissza, vagy más képviselőkről, azaz, hogy hogyan kell reagálni EU-ként akkor, hogyha az USA velünk szemben büntetővámokat kíván foganatosítani. Azt gondolom egyrészt, Fontos és helyes, hogy Zilmájer nem volt a teremben, de elérhető volt, ez, ez szükségszerű egy szakértő, szakértelmet felmutatni képes reakció megadásához. Hiszen ezen múlik az, hogy egy-egy kormány, képviselő egyáltalán reagálni tudjon egy-egy kérdésre, elfogadja ezt vagy elutasítja. A közvélekedésről, nos, azt kell mondanom, hogy nem csak felfújt kérdésekről van itt szó, vagy hogy felfújjunk bizonyos problémákat. Brüsszelen kívül is nagy érdeklődésre tart számot ez az ügy. Ezért fontos, hogy nyíltan beszéljünk. A közvélekedés pedig nem teljes mértékben pozitív, inkább fordítva van. De a kérésem az az, hogyha mindannyian azon munkálkodnánk, hogy a közvélekedés legalábbis objektív legyen, akkor sajnálom, de mindannyian önvizsgálatot is tarthatunk, hogy mely vélekedés, mely értékelés volt valóban hasznos, kimért. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hagy menjünk tovább. Herbrandi képviselők. Ja, <clears throat> voorzitter. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az eddigi bizottsági kommentárok alapján el kell, hogy mondjam azt, hogy az a benyomás alakult ki, mintha egy színjátékkal állnánk szemben. Az elmúlt hónapokban egy nagyon jól kidolgozott forgatókönyv, tehát Juncker és Zélmeyer írtak, ezt a forgatókönyvet korábban még senki nem látta, hát a többi 27 biztos sem, a többi színész sem. A forgatókönyv megfelel ugyan a belső szabályoknak, viszont a politikai integritást februári mindenki tartotta magát a forgatókönyvhöz, aztán jött a szörnyű külvilág, jöttek a képviselők és az újságírók, ők nem tartották magukat a forgatókönyvhöz. Elnök asszony, én ezt az egészet egy nagyon jól kidolgozott politikai, administratív állampucsnak tekintem. Tinger úr, én értem azt, hogy Juncker elnök az információkat a főtitkár távozásával kapcsolatban elmondta, viszont nem értem azt, hogy ezeket az információkat az illetékes biztosnak, Öttinger biztosnak nem jutotta el. Ez nem a bizalmatlanság, a bizottság elnökének bizalmatlanságának jele az illetékes biztos irányában? Öttinger úr, nem nagyon csalódott-e amiatt, hogy nem tájékoztatták eh, eh, idejében, tehát két évvel korábban, Juncker úr már az elejétől fogva bejelentette, ő politikai bizottságot szeretne politikai döntések, és attól tartok, hogy Zelmájer úr kinevezését egy példa a politikai döntéseknek, politikai következményeik is vannak, és a kár, amelyet Zelmájer úr kinevezésével okoztak, óriási az Európai Unió a hírneve csorbult, mégpedig súlyosan. A kérdésénkre adott válaszokban úgymond Trumpi módon tagadják azt, hogy ezt a kárt okozták volna. De ez azonban tény, nézzék meg az európai lapokat. És mindez az elkövetkezendő évek választását is be fogja árnyékolni. Hogyha ezt a döntést nem vonják vissza, akkor a kérdésem a tenger biztos, hogy ezt az óriásokat hogyan tervezi a bizottság majd kiköszörülni. Ami az eljárást illeti, képviselő úr, nem csak a belső szabályoknak felel meg, hanem az európai szabályoknak is. A képviselő szóló szabály a nyílt üléseken, a nyílt üléseken döntött elő a tanács és a parlament és az európai intézmények, mert ezt mindenütt alkalmazzák. Második megjegyzésem. Én itt nem beszélnek államcsínyről, hogyha az ember ismeri az államcsínyeket, és a könyvben lapozgat, Európán kívüli részről, szóló részben, akkor az államcsínynek egészen más a jelentése a 20. században. Éppen ezért én a megfogalmazást nem tartom helyén valónak. Harmadik megjegyzés. Juncker elnök úr engem bevont a folyamatban, és ha, azt, ha megállapítottam volna, hogy hiányos a szakmai felkészültséggel jelöltnek, akkor elmondtam volna aggájaimat, és így a javaslat nem kerülhetett volna a kollégium elé. És azt gondolom, hogy ugyanez vonatkozik Timmermans alelnök úrra is, hogyha ő szakmai aggájának adott volna a hangot, akkor ugyanígy jártunk volna el. Viszont én meg voltam győződve a jelölt felkészültségéről, hiszen nyolc év alatt nagyon jól ismertem a mindennapi munkából. Hát ez nem bizalmatlanság az irányába. Én örültem volna annak, hogyha teljesen elúl bejelentésről korábban tudtam volna, de erről csak az elnök, illetve a következő kabinet főnöke és jó maga tudtak. Lehet, hogy a feleséges tudott még róla, de rajtuk kívül senki más nem tudott erről. És én is gyanúba kerülhettem volna. Hát utólag görülök ennek az egésznek. Itt egy szakmai döntésről van szó természetesen politikai döntésről is, hiszen a bizottság elnökének a legfontosabb vezetői körökben olyan emberekre van szüksége, akikre, akikben bízhat, akikre támaszkodhat, és akikben politikailag is megbízik. Ugye a hivatalokat az önműszető feltételek mellett eh, politikai szempontból is okos módon vezetik. Hogyha képviselő úr ön azt mondja, hogy uh, mi Trumpi módon uh, tagadtunk a válaszunkban, akkor egyik sem igaz. Trump nálunk a bizottságban uh, idegen, uh, kezdve a hajszínétől más tulajdonságokig, és a kérésem az, hogyha valamit is tagadtunk volna, akkor mondja meg ön, hogy mi az, betű, sor, pontos oldalszám, kérdés, hiszen a hazugság az nem az én munkamódszerem, és azt gondolom, hogy nem lehet engem sehol sem hazugsággal vádolni. Szász képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Öttinger úr nem tudja és nem veszi észre azt, hogy az Európai Unió hírneve mi módon szenvedett csorbát. Ez kiderül a válaszaiból is, persze nem voltak nyitottak és átláthatóak. Nyitott eljárás keretében kellett volna kinevezni a főtitkát, önök egy másik utat választottak. Juncker úr 2010-ben tudta már az, hogy Tajáner úr, hogy korábban, ő korábban nyugdíjban vagy 2016-ban. <coughs> Csak Zelmeyer úr és Juncker úr tudtak erről. Önt korábban tájékoztatták itt Tajáner úr tervéről, szerint ő előbb nyugdíjba fog vonulni, és ön nem válaszolt eh, Gebrandi úr kérdésére, miszerint mindez nem bizalmatlansága önnel szemben. Az új főtitkár kinevezésének eljárását el kellett volna, elő kellett volna készíteni, tudván az, hogy Italiánál úr 2018 elején távozik, Szelmájer úrat és Önker úrat, ő erről tájékoztattam. Öttinger úr egyetérte azzal, hogy a teljes eljárás Szelmájer úr kinevezését illetően pusztán gyakorlat volt annak érdekében, hogy biztos pozícióba helyezzék Zelmájer urat. Miután Éner úr hivatalosan bejelentette, hogy nyugdíjba megy. A harmadik pont. Juncker elnök február 24-én úgy döntött, hogy a hetesteket alkalmazza a szolgált érdekében a főtitkár kinevezéséhez. Az Európai Parlament jogi szolgálatát azt tudtam meg, hogy a transferre szükség van a szolgálat érdekében, illetve alkalmazható, de csak súlyos helyzetben ön el tudja nekem mondani azt, hogy a február 21-én mi volt annyira sürgető? Miért nem eh, tolták el ezt a döntést február 28-ára? Hogyha első elsőjével eh, megörült volna ez az állást, akkor még mindig négy hetük lett volna, hiszen az elmerület egy héten belül állították posztba, tehát egy eh, négy hetük lett volna Tejene EU nyugdíjba vonulásáig. Az eseményekből azt tudom levonni, hogy biztos a kollégium, a korábbi miniszterelnökök magas politikai posztokban voltak, és bólogató Jánosok. És Juncker úr diktátumával egyetértenek, és szépen bólogatnak mindenhez. Kérem nyilatkozzon, biztos úr. Hogy Juncker biztos úr bíze bennem vagy sem, bizalmatlan -e velem vagy sem, nem tudom megítélni, de nem látom ennek jelét részéről. És hogyha ezen az előzetes napon Megpróbáltam volna én őt lebeszélni, vagy visszautasítani, őt akkor szerintem megfogta meg, meg volna a szavamat. Nekem is meglepetés volt, ami történt, és a single management során derült ki. Max Sullivan, Catherine Day és Italiener esete hasonló volt. Kiírás nélkül történt a dolog. 2015 tavaszán egy bizottsági ülés napján, amikor egyébként gazdasági kérdésekről volt szó, akkor, amikor elhangzott, hogy Kevin Day nyugdíjba akar vonulni, akkor magam javasoltam italián kollégát, és egyet is értettem a jelölésével. Nem tudom, hogy mit értem egy biztos pozíció ö, alatt. Az alapstruktúra változatlan. A főtitkár az egy nagyon fontos poszt, de nem annyira biztos poszt. Le lehet róla mondani, bármelyik új bizottsági elnök oda új embert nevezhet, javasolhat változtatásokat. Tehát nem egy, nem egy életre szóló poszt. És hogy Juncker úr a bizottsággal szemben erőszakosan érvényesítette volna akaratát, ezt nem mondanám ő. Megindokolta, hogy miért kellett elfogadnia, hogy Italiener megy, és Zimmer jó, és senki nem vonta kétségbe a jelenlétében. Ha az ember egy miniszterelnökkel beszél, akkor egy ennél alacsonyabb körben elvárható, hogy elhangzanak kritikák, és erre Juncker úr általában lehetőséget is ad. Tehát nem volt megerőszakolva a közösség. A kiválasztása a személynek rajta volt a napi renden. Nem akarom én ezt tovább feszegetni, de Jung úrnak azonban szólt adok. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm biztos úrnak, hogy eljött. A személyi szabályzat van, van egy pont, ami arra kötelezni a lemondókat, hogy időben bejelentsék lemondási szándékukat, és ez nem történt meg decemberben, sőt januárban is csak szűk körben és így nem lehetett széles körben pályáztatni embereket a pasztra. Ez nem újságcikk, hanem törvénycikk. Állítólag nem okozott a dolog a dolgozó körében gondot. Hát ez, az, hogy nem nyújtottak be panaszt, ez csak egy formális ítélet, attól még nagyon is volt és lehetett nyugtalanság a köztisztviselői állományban, mert nyilván bántja az igazság érzetét sokaknak, hogyha ők kemény vizsgálákon kell, hogy keresztül menjenek, míg valakit csak úgy adhok kineveznek. A bizottság politikai szervezetnek tekinti magát. Én ezt vitatom, de jó, ezt most nem fogjuk itt eldönteni. Viszont túl nagy port kavart ez az újságokban, és ez alássa a bizottság média stratégiáját. A bizottságnak is el kell számolnia a társadalom felé, a nyilvánosság előtt, és nem bújhat el jogszabályok mögött, az újságírók és a közvélemény nem érdeklődnek az iránt, hogy, hogy mi a jogi részlet, sokkal inkább az igazságosság józan paraszt értel felfogott kritériumaiban gondolkodnak. Ez az eljárás is arra utal, hogy elvesztette a bizottsága kapcsolatát a választókkal, egyfajta elefántson toronyban van, érzi magát, és ennek szerint, ez szerint cselekszik is. Biztos úr. Tény, hogy a, a főtitkát kinevezték, de itt a parlamentben is eh, szokott lenni egy politikai egyesség, hogy ki lesz eh, főtitkár előre, tehát nehéz összehasonlítani a parlamentet a bizottsággal. Amikor megjelentek az első sajtóhírek, Zémaier úr még maga sem tudta, hogy mi lesz. Ő a kinevezendő kabinetfőnök partnereként szerepelt, és ő is csak később tudta meg, hogy Italiener úr nem ö, tölti ki mandátumát. Juncker elnök úr pedig bizonyíthatóan és hitelesen februárban többször rákérdezett, hogy mikor kerül erre sor, és éppen azért, mert az én főigazgatóságom és a titkárság felelős az ilyen ügyekért. Én ezt követtem is, és Calvino korrigával és Italianerrel szorosan együttműködtem, és mégsem derült ki számomra az ő szándéka. Tizenhét órakor került a döntésre sor, és ha valaki azt mondja, hogy mi itt elbújunk a jogszabályok mögött, és ez nem érdekli a közvéleményt, bocsánat. Akkor erre azt kell, hogy mondjam, hogy az önök 135 kérdése mind jogi természetű. Ezeket meg kell válaszolnom. Igen, jogászként, meg lelkiismeretem miatt is. De ha az érzéseimről kérdeznek, akkor arra nem vagyok köteles válaszolni. És itt azt kell tisztázni, hogy történt-e szabálytalanság, történt-e jogszabálysértés. Márpedig szerintem nem. Én sokáig dolgoztam egy kis parlamentben, Baden-Württembergi parlament tagja voltam. Helyi, regionális képviselő, és dolgoztam az adminisztrációban is. Én nem hiszem, hogy ne lenne itt tapasztalatom, és komolyan veszem a munkámat, választott és kinevezett képviselőként egyaránt tehát kérem, hogy ezt ne akarják elvitatni tőlem, hogy én nagyon lelkiismeretesen kívánom végezni a munkámat. Én nem, én nem szálltam el, én nem eh, érzem magam távol a választóktól. Teljesen normális emberekkel találkozom minden nap, emberekkel, akiknek gondjaik, reményeik vannak. Eh, tehát ne akarjuk kölcsönösen bebeszélni egymásnak, hogy mi, mi és ti, mi vagyunk az igaziak, és ti pedig nem vagytok igaziak. Én is igazi vagyok. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, hát miután most meghallgattam a biztos urat, azt kell mondanom, hogy politikai döntés volt Szémájer úr kinevezése, hiszen Juncker úr ezt a bizalmi embert be akarta emelni ebbe a pozícióba. Ugyanabból a pártcsaládból érkeznek. Tehát politikai, magasrangú képviselők hozták ezt a döntést. Egy olyan ember kinevezésével kapcsolatban, aki több tízezer más tisztviselőnek a kinevezését is felel, és tényleg egy bizalmi állásról van szó. Azt tudom, hogy itt a szakbizottságon belül nagyon sok olyan politikus is ül, aki azt gondolja, hogy nem volt tiszta ez az eljárás. És nekünk azt kell megvizsgálnunk, hogy jogi kérdéseket is meg kell-e válaszolni, hiszen a kiírásokkal, kiírással kapcsolatban nem tudtuk, hogy ez hogy történt, átlátható-e, transzparense, Ezt az állás kiírást talán sokkal explicitebben kellett volna megtenni, és aztán pedig a kiírás szabályait kell átírni, mert e tekintetben nem értünk egyet. Azon is el kell gondolkodni, hogy ez a politikai kinevezés, és ami a Juncker bizottság végén történik, talán nem vezethet ahhoz, hogy a főtitkárt is te kellene cserélni, és hogy egy olyan eljárás szülessen, amely a parlamenttel és a többi politikai frakcióval egyeztetve zajlik le. De miután Juncker volt, aki indítványozta ezt, és ön is azt mondta, hogy ő a felelős a kinevezésért, Ettől függetlenül ugye volt nyilván a biztosok kollégiumának is döntése ez ügyben, egyhangú döntése, de talán akkor Juncker urat is meg kellene hallgatni, hiszen ő a főszereplő ebben a történetben. Úgyhogy szerettem volna tudni, hogy nekünk elnökként nincs a lehetőségünk arra, amennyiben a többi frakciót is érdekli ezt, hogy meghallgassuk-e Juncker urat is, az elnök urat. Die letzte Frage ist eine az utolsó kérdés az az igaz, az elnökséghez intézendő, mert a bizottság minden grémiumba elmegy, ahová várják a bizottság képviselőit. A DG A1-ért felelősként engem hívtak meg ide ma is, és a Strasburgi plenárisra is, ezért vagyok én ma itt. Tehát maradok is addig, amíg ebben megállapodtunk előzetesen. Hogyha a Juncker bizottság végéről beszél, hát több mint 19 hónap van még hátra, szinte még az egy harmada a 60-ból. Tehát itt nem valami játékhosszabbításról, meccshosszabbításról van szó. Mostani mostani a jövő húsvétig terjedő, nagyon fontos időszak van még előttünk. Éppen ezért annál sürgősebb, hogyha akar távozni egy csúcsjelölt, és azt bejelentette, és nem hagyja, hogy meggyőzik arról, hogy maradjon, akkor azonnal be kell tölteni az ő posztját. Azért, hogy a bizottság cselekvő képességét biztosítsuk. Ha 4-8 hétig nem lenne főtitkár, és bármi csúszna, akkor önök joggal mondanák azt, hogy nem működőképes, munkaképes a bizottság. Úgyhogy ha megnézik, hogy milyen háromoldalú egyeztetéseket folytatunk, hogyan készítjük elő a költségvetési keretet, hát azt kell mondanom, hogy örülök, hogy ezt a posztot azonnali hatállyal be tudtuk tölteni egy nagyon felkészült, kompetens szakértővel. Soha nem kérdeztem meg Zélmeier úrtól, hogy párttag-e. Csak olvastam, hogy nem az én pártom tagja. És ezt elfogadom, tudomásul veszem. Hogyha lesz majd ö, csatlakozási ö, formanyomtatványom, akkor nem tudom, hogy CDU-s vagy CSU-st kell majd oda tennem neki. Én azt olvastam, hogy ő nem ö, pártag. Az, hogy én is néppárti tag vagyok ugyanúgy, mint a bizottság elnöke, hát elnézést, 40 éve vagyok a CDU tagja, és nem tervem igazából, hogy pártot váltok. De pont az egy nagy érték számomra, hogy objektíven, pártsemlegesen tudom betölteni a posztomat. És éppen ezért minden egyes frakcióhoz fent kívánok tartani egy nagyon kollegiális munkastílust ezt, erre törekedtem, és ezt is kívánom folytatni. Ezt a szándékomat fent akarom tartani, anélkül, hogy párt politizálnék a kapcsolataimban. És szerintem Juncker úrnak sem lehet ezt a szemére vetni. Az utóbbi években, sőt évtizedekben a néppártot nem mindig töltött el örömmel az ő lépése nagyon sok esetben a saját fejét követte, a saját meggyőződését, és nem pedig a párt családnak a programját tartotta szem előtt. Juncker Oettinger, Timmermans is bevonásra került, ismerjük mindannyian Mayer eh, urat, és ők is támogatták ezt a javaslatot, és nem csak szerdán délelőtt, kedden délután, és Timmermans úr nagyon tapasztalt, okos, férfi, akit nem lehet csak úgy átverni, és a szocialista pártból érkezett Hollandiából. Politikai kinevezésről volt ez szó. Szerintem itt szakmai kinevezésről van szó, amely nem volt a politikus, de szakmai szempontból megalapozott, politikai szempontból pedig a bizottság véleményem szerint nem hibázott. Az, hogy ez helyes volt ez a döntés, Hát a bizottság ezt, illetve az új főtitkár a fennmaradó 19 hónapban majd bizonyítja. És önök eszemben indokolhatja is. Ugyanúgy, mint ahogy ö, előttünk, önök előtt is most ö, ö, vizsgázik, ha úgy tetszik. Az, hogy az önök fenntartásai esetleg nem teljesen megalapozatlanok, ezt nem tudom még, ez ki fog derülni a következő 19 hónap során. Sák képviselő kap szót. Biztos úr, azért vagyunk itt, hogy megértjük, megértsük ezt a bonyolult eljárást Zelmayer, Zelmayer kinevezése kapcsán. Ez egy diszkriminatív eljárás volt, és súlyosan megsértette eh, személyi szabályokat, és a semlegesség, a demokratikusság elvét, a meritokrácia elvét. Szeretnénk, hogyha bebizonyítaná, hogy a kettes cikke a szerződéseknek érvényesül, hogy a bizottság eh, intézményközi megállapodásaival az eljárás megfelelt, szerintünk nem, harmadsorban, hogy valamennyi szervezet, akinek beleszólása van a kinevezésekben, transzparens listáját megkaphatnánk. És hogy egyforma fegyelmi szabályok érvényesülnek -e minden politikai szereplőre. És aki most a főtitkára lett az Európai Bizottságnak, tudatában van-e annak, hogy maga is, illetve elődjei szabályokat sértett. Szelmeier úr kinevezése akár a saját karrierjét is negatívan befolyásolhatja. Ez egy, egy tipikus ejtőernyőztetés esete, a véleményünk szerint, és abba a sorba illeszkedik, amit a Barozó Bizottság, a Goldman Sachs élén maga is elkezdett, vagyis a bizottság tudatos populista alapú lejáratását. És Juncker úr, aki ö, itt nagyon is érintett, pedig ö, úgy, érzünk, úgy érezzük, hogy visszaél azzal a bizalommal, amit már Martin Schulz idején kapott, és a kabinetje több tagját administratív posztokon is úgy nevezett ki, hogy az nem felelt meg az átláthatósági szabályoknak, és nem tudom ezek után, hogy a bizottság egyáltalán a polgárok szolgálatában álló intézmények nevezhető-e. Szón hat ja mit Zustimmung des Parlament Igen, a parlament beleegyezéssel megkérdezik a parlament véleményét egy olyan feladatvállalása előtt, amely a, a bizottság munkájával összefüggésben, itt két évre lehet hosszabbítani, az elnök esetében három évre. Én nem ismerek olyan tagországot és országot sem a világon, ahol ilyen hosszú, úgymond ö, ö, leülési szakasz van a korábbi hivatalbetöltése után. A nepotizmusra visszatérve, sógorkom a jó barát, én nem tud, tudom azt, értem, tudtam, már nincsenek uh, komasági viszonyban, vagy családi viszonyban, az Mayer és Juncker és a bizalom, az része a munkakapcsolatnak, az elnök, ennek meg kell tudnia bíznia egy kulcspozíció jelöltjében. És ezt nem csak, hogy értetőnek tartom, hanem okosnak és szükségesnek is. mivel AD15-ös volt Zélmeier úr, maradt is amúgy. És kabinetfőnökként nagyon fontos pozíciót töltött be a csere a főigazgatói posztra, jogi szempontból lehetséges lett volna, illetve a főtitkári posztra is ne becsüljék alul a kabinettek jelentőségét az Európai Bizottságban, és a kabinet főnök jelentőségét se. A kabinet főnökének a főigazgatók tiszteletben tartása mellett nekik több felelősségük van, több ügyben döntenek, szélesebb dimenzióban kell felmutatniuk szaktudást és megoldást találniuk. Hosszabbak a heteik mint bármely csúcs pozícióban lévő portfóliót vezető munkatársnak. Helyes az, hogyha csak az életkorról lenne szó, vagy a hivatalban betöltött idéről, akkor Félmeyer úr úgymond feltörése gyorsult felemelkedése, de a korábbi feladatoknál én mindig feltettem a kérdést, hogy miért kell az életévnek, illetve a hivatalban eltöltött időnek ilyen sokat jelenteni, ilyen nagy súlya alatba esnie. Én azt gondolom, hogy képeseknek kell lennünk arra, nem csak demokratikus választásokkal, az európai ö, országokban lehet olyan elnök is, aki, illetve ne csak elnök lehessen 40 évesen valaki, hanem 47 évesen is lehessen főtitkár például. És, és jó lenne egy kicsit eh, az életkortól elmozdulni, illetve eltöltött időtől, Head Unit volt, aztán főigazgató, ez adott kép, illetve tisztviselő, kabinett eh, taggá vált, a második az bizottságot majd főnöké vált, és maradt a jelenlegi bizottságban, és most meg sok év után kabinetfőnökből főigazgatóvá nevezték ki. Én bevallom azt, hogy anélkül, hogy a női kótát figyelme volna, nem lehet volna ez elképzelhető, hogyha a nők támogatását komolyan vesszük azonban, akkor ennek mentén kell cselekednünk, és lehetőséget adni a nőknek, mert nincs túl sok középvezetőnk, illetve csúcspozícióban levő hölgy sem. Éppen ezért emellett kiállok korlátlanul. Köszönöm szépen, biztos úr, csak annyit szerettem volna elmondani, hogy az egyenlő bánásmód a tisztviselő karrierné nagyon fontos. Én tudom, hogy ez a szolgálatoknál feszültséget vált ki, és a nők támogatása lehetséges. felmerő kérdés, hogy milyen esélyeket adunk az embereknek. Éppen ezért azt gondolom, hogy ön számíthat a mi nyitottságunkra. Most a frakciók szóvívői kapnak szót. A helyszúra következő a hozzászólói listámon. Köszönöm, elnök asszony. Először is biztos úr visszatérnék arra a válaszom, a 32-es kérdés adott. Ez egy olyan kérdésre vonatkozik, amelyről Alessandro kollégám beszélt korábban, arról, hogy Juncker úr honnét kezdve tudott mindenről. 2015-ben tudatában volt uh, annak, hogy uh, Italiano úr uh, le fog mondani, és 2018 elején volt egy nézet, miszerint teljesen tartani fogja a döntését, és február 21-én be is nyújtotta a lemondását. 2018-as év elején mivel indokolja meg azt, eh, amit korábban mondott, eh, mi szerint Itálián úr 2018-el megerősítette azt, hogy döntését tartani fogja, ezt kiállapította meg, mikor, hiszen ön eh, biztos úr becsapva érezhetni magát, Mielőtt ön idejött, meg kellett, hogy védje mindezt, ön volt a személyeket felelős biztos, és mégis titok, sötéren tapogatózott. De azt gondolom, tehát ki kell deríteni ezt, hogy ki miről, mikor tudott. A 19-es kérdés adott válaszában, amikor ön arról beszélsz, hogy nincsen jogi kötelezettség a magot, hogy a CCA több jelöltöt is kell, hogy meghallgasson, hogyha nincs jogi kötelezettség erre, akkor ez nem egy PLC, hanem egy nemzetközi, jelentős nemzetközi szervezet, ahol a felerősségre vonás beszámoltathatóság kérdése, nagyon fontosak a jogosság, a törvényesség kérdése, és a döntéshozatal középpontjában is ez kell, hogy álljon. Kérdésem a következő. A politikai kötelezettségeknél, az átláthatóság perspektívájából mi itt a helyzet, a, ha több jelölt van? Végső kérdés, utolsó kérdésem pedig a következő bizottságra vonatkozik, ön erről beszélt, a bizottság következő elnökéről. Ön azt gondolja-e, hogy Szelmájer úr kineveze, kinevezése, és én itt most nem nyilatkozok, Szelmájer úr szakmai felkészültségéről nagyon kompetens, óriási menedzsmentben, tapasztalatokkal rendelkezik, ami a jövőt életi, ön azt gondolja-e, hogy az ő pozíciója összhangban kell, hogy legyen Junckerével, és egy új főtitkárt fognak kinevezni, hogy a következő bizottság prioritásait keresztül vigyék. Ön ezzel egyetérte, így gondolkodik-e? Köszönöm, biztos úr. Ich gehe nach zahlreichen abban indulok ki számos egyeztetés után, hogy Juncker úr 2015 tavaszán gondolkodott azon, miután világosá vált az, hogy D. asszony távozni fog Georgiával felkészülőben volt a váltás után D-től. Fontos, hogy utódott, kellett neki találni, fontos volt és Italiánettől uh, ígéretet kapott arra, hogy a az megvalósulhat a DG Comtól a secgen mm, utaltunk az ő életpályájára, és ez év márciusában, három munkaév után szeretne távozni. A két személy kapcsolatban maradt egymással, és jó munkára az elmúlt év végén és ezen év elején még egyszer, illetve több alkalmas megpróbálta e, Teliánár urat e, bizonyos ideig még megtartani, meggyőzni arról, hogy maradjon. Ez nem sikerült, és amikor biztossá vált az, hogy Italiáner eltökélt, akkor keresett közvetlen e, utódot, anélkül, hogy kiírtak volna bezárt egy kiírást, illetve elkezdte ennek előkészítését. Jogi szempontból ez rendben is volt, és politikai szempontból Timmermans alelnököt is bevonta mindebbe. Mi mindig eh, hangsúlyt fektetünk arra, hogy olyan feladatoknál, amelyeket ki kell osztanunk, legyen több jelöltünk, akik közül választhatunk. Viszont garancia arra, hogy az eljárás végén több személy közül választhatunk, erre semmiféle garancia nincsen. És hogyha egy jelölt a teljes eljárás lefolytatása ragaszkodik ahhoz, eh, illetve megmarad, eh, hajlandó indulni, teljesíti a feltételeket, úgy nem volna jogszerű ezzel a személyel szemben, illetve igazságtalan volna az eljárás törölni, az állást újból kiírni, illetve más módon dönteni. És mivel egyetlen jelölt maradt a folyamat végén, Juncker és jó magam értékelése, Timmermans értékelése szerint minden feltételnek elegettető, jelentősen magas szinten képzett menedzsmentbeli tapasztalatokkal rendelkezik, éppen ezért őt neveztük ki. És az, hogy mi bizottságként önökkel szemben, a tanácssal szemben, a szemvevőszékkel szemben elszámolással tartozunk, a közvélemény felé is ugyanez igaz, ezt én elfogadom, és fontos, hogy a jogtalájától ne rugaszkodjunk el, ebben is teljes mértékben egyetértek, ami pedig azt a kijelentést illeti Élmeyer urat biztos pozícióba hoztak. Én erre reagáltam. Hát senki nem marad élete végéig főtitkári pozícióban. Főigazgatóvá ki lehetne őt nevezni ki lehet őt nevezni. Éppen ezért Zimmermann biztos úr uh, ideje nem jár le, de arra kell, hogy hagyatkozzon uh, csúcsfunkciót betöltő személyként, hogy a biztos, illetve az elnök bizalmát élvezi. És ez az új bizottságra 2019 végétől ugyanúgy vonatkozik, illetve még inkább minden csúcspozíciót betöltő, az nem életfogytiglan, életvégéig van és marad ebben a pozícióban. Bon, kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a biztos válaszát. Egy kicsit későn kaptuk meg ezeket, de ön elmagyarázta azt, hogy ennek mi volt az oka. Tudnál szólni arról, hogy Szelmájer urat bevonták-e a válaszok kialakításába, amiket ön elküldött, ön azt is elmondta, hogy ami önt illeti, az összes szabálynak eleget tettek, és el kell, hogy fogadjuk ezt a választ, de azt is el eh, kell fogadni, hogy egy eh, átlagos személy szempontjából ez nem néz ki túl jól kifelé, az egyik kulcsfontosságú kérdés az, amit erre Szender és Helyzúr is feltettek, mikor tudták azt, hogy Italiano úr le fog mondani? Ön adott ma válaszokat, de még további kérdéseink is vannak, és hogyha majd az ülés után még további írásbeli válaszra szolgálhatna, akkor ez sokat segítene nekünk. Kérdésem a jövőre vonatkozik. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy mit is, mi is történt jövőbe tudjunk inteni, és biztosítsuk azt, hogy ez többet ne fordulhasson elő. Fontos a jövőben biztosítani azt, hogy minden folyamat teljesen átlátható legyen. De utolsó kérdésem a következő. Ha megnézzük azt, hogy mi történt, akkor ön azt gondolja, hogy máshogy is el lehetett volna eljárni, illetve ön javasolja változtatásokat az eljárásra nézve, azért, hogy a kivesztési folyamat átláthatóbbá váljon. Köszönöm, biztos úr parancsoljon. Köszönöm szépen ezeket a szakszerű kérdéseket. Miután a kérdések elérték a bizottságot, én azonnal egyeztettem az, az Emberi Erőforrások Főigazgatóságának felelős vezetőjével és a kabinett főnökemmel ezeket a kérdéseket elemeztük, és a kérdések alapján azonnal elindult a válaszadás művelete, de vontam több kompetens személyt, jogászokat, hogy vizsgálják meg a jogi helyzetet, a bevontam a szóvivői szolgálatot, hogy az elsődleges, első felvetésekre, gyanúkra is választ tudjunk adni. Az elnökségi kabinetet is bevontuk, és azokhoz a kérdésekhez, amelyekben Zelmayer úr személyesen érintett volt, megkérdeztük őt magát, hogy mikor tudott meg dolgokat, stb. Hát nyilván bizonyos dolgokat csak ő tudott megválaszolni, ezekben megkérdeztük. De nem ő volt a kérdések megválaszolásának összefogója nyilvánvalóan, ez én voltam. illetve azokban az órákban, amikor nem voltam jelen, akkor a kabinetfőnököm koordinálta a kérdést. Én bármikor kész vagyok egyébként, akár egy további ülésen is, az önök bizottságában, vagy más formátumban is minden kérdésre választ adni, részletekben menően. Most sem tértem ki egy kérdés elől sem, és a parlament és a bizottsági bizalomépítésben vagyok érdekelt. Hogy kell-e valamit változtatni a rendszeren, azt ugye részben már kifejtettem. Megvan itt a személyzeti szabályzat, amely egyébként kiváló és modern és jó ok van arra, hogy valamennyi intézményben a belső és külső kiírásokat is külön szabályokkal fedjük le, és hogy legyen egy olyan eljárás, amely még közösebbé teszi ezeket a szabályokat. Ha erről kérdeznek, akkor azt mondom, hogy igen. De folyamatosan egyébként a legjobb szakemberek vizsgálják, hogy a személyzeti szabályzat minden részlete működik-e, jól működik-e, és nyitottak vagyunk a reformokra mindig. De lehet erről akár egy kerekasztal beszélgetést is indítani. Szelefrankra úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy kínai mondás. ami szerint, ha meg akarunk oldani egy problémát, akkor háromszor kell azt élelni. Amikor a parlament mentesítéséről volt szó, akkor is voltak egyeseknek fenntartásai. Egy biztos, hogy nem szabad tovább korlátozni a parlament beleszólási jogát a bizottsági folyamatokba. Ez már régóta irritál minket. Három dolgot pedig be kell fontolni. hogy megvan a szükséges személyes és szakmai tapasztalata a személynek, mindent élted az eljárások korábbi szabályos eljárásoktól, és hogy valójában mely szabályokat kell figyelembe venni egy ilyen kinevezéskor. Lehetséges itt egy restriktív és egy szabadabb megközelítés, de Ugye ismerjük a számvevőszéki gyakorlatot is. Végül is dönts el a bíróság, hogy itt jogszabályszerű volt-e az eljárás, illetve az esetjog, és Egyébként pedig az a véleményem, hogy a magas rangú tisztviselő kinevezés akkor mindig a hetes szikra mérvadó. Hogy a fő titkárnak megvan-e a szükséges kompetenciája, ez az a kérdés, nem az, hogy szeretjük-e vagy sem, vagy kik az ellenségei és a barátai. Tehát, hogy kompetense és hogy szabályszerű -e az eljárás. Ahhoz persze, hogy ezt meg tudjuk ítélni, a teljes karrierjét ismerni kellene. Ennek nyilvánosnak kellene lennie, és látnunk kell, hogy a kérdéseinkre adott válaszokban, és itt főleg az 1.3.3-as szabályok beszélek, hogy az érvényesült-e. Ami pedig az átláthatóságot illeti, ez szerintem még a kompetencia szempontoknál is fontosabb. Biztos úr, kéne válaszoljon. hogy más kinevezések, összehasonlítható kinevezések, hogy működtek. 2013 óta három főtitkára volt a bizottságnak, Sullivan Day és Italianer. És a főtitkár poszt tekintetében Zélmeier úrnak klasszikus, kiváló tudományos és gyakorlati kiképzettsége van, európai jogi szakértő, szabadpiaci gazdasági szakértő, is, már 5-6 éve kabinetfőnök is, tehát Vivian Reddingnél szolgált, és három éve a bizottsági elnöknél szolgált. Tehát sok vezető poszton dolgozott már, az utóbbi nyolc évben folyamatosan, összességében pedig tíz éve már. Hangsúlyozni kell, hogy egy kabinetfőnök, igazgatói posztnak felel meg, és az bizottság elnöki kabinetjének vezetője pedig főigazgatóinak. Und von daher... És ilyen értelemben az ő kinevezése nem változtat a besorolásán, hiszen a lehető legmagasabb köztisztviselői poszton szolgált eddig is már. Kohn úr. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, köszönöm szépen a válaszokat és a kerekasztalra tett felajánlását is. Tényleg szükségesé válik, hogy minden egyes intézménye, nem csak a bizottsággal elgondolkodjunk arról, hogy az ilyen eseteket hogyan tudjuk megelőzni a jövőben. Ami a hetes cikket ismeri, illeti, teljesen biztos vagyok be abban, hogy itt szükség lesz a változásokra, hogy a transfer kapcsán nagyobb legyen az átláthatóság. Például a biztosok kollégiumnának a mérlegelési idejének a meghatározását újra kell gondolni. Ne egy napon belül legyen döntés, hanem hogy itt, itt hosszabb időt kapjanak a gondolkodásra a biztosok is. Utalnék arra is, amit a jogi szolgálattól érkezett hölgy mondott. A negy, négyes cikk a nyilvános pályázatra vonatkozóan ugye vannak kivételszabályok. És én csak hobbiból vagyok jogász, amit elmondott, az nagyon tartalmas volt, és nagy benyomás is kellett, keltett rám így hirtelen, de azt szeretném kérni, hogy erre írásban is reflektáljon. Tehát melyek azok a kivételes esetek, amelyek a Zilmayer ügyben felmerültek, annak érdekében, hogy a transfer mellett döntsenek. Biztos úr. Érdekelt vagyok én is abban, hogy bilaterálisan is eszmét cseréljünk akár. De fontos az is, hogy az egyes intézményeknek milyen kérdéseik vannak a tisztviselők jogállását szabályozó dokumentumra vonatkozóan, és tényleg összeüljünk és ezeket átbeszéljük. Nagyon szívesen válaszolok a miért és hogyan kérdésre, hogy miért a, és hogyan döntöttünk a transfer mellett, úgyhogy a következő tíz napon belül nagyon szívesen leírom még egyszer az eljárás részleteit. Mélegelés idő. Igen és nem. Ez a válaszom. Hogyha a szabad piacgazdálkodásban mondjuk a német bankról olvasunk, a Financial Times-ban olvashattuk, hogy új vezetésre van szükség, akkor a tőzsdén, amennyiben nem nagyon gyorsan találnának megoldást, akkor bezuhannának az árak. Még egyszer mondom, hogy február 21-én Timmermans úrral, Juncker úr velem, javaslatot tett Zélmájerre, de kiskörben tartott ezt az információt. Ha ez kiszivárgott volna, akkor egy hétig föl alá mászkálva vitáztunk volna. Nem hiszem, hogy ez használt volna a bizottságnak. És az sem nagyon segíti a pártok vagy az intézmények cselekvőképességét, hogyha itt mindenféle egyéb érv is fölmerül. A levél kapcsán a hetes cikk szerinti transfert illetően ugye az a kérdés is fölmerül, hogy akkor miért nem vitte magával úgymond azt a posztot, hiszen akkor az már nem létezett volna, vagy nem létezne. Erre is kérem majd, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. A 12-es cikk a staff regulationből azt mondja ki, hogy minden olyan jellemzőt kerülnie kell a jelöltnek, amelyel árthat a pozíciónak. És hát hallottunk olyat is az érintettől, hogy jól pofávárnálak, hogyha újra találkozunk, főleg, hogyha ilyen szarházi képvis, ö, zsurnaliszták írkálnak rólunk mindenfélét. Nem tudom, hogy ezek a ö, vélekedések, ezek eljutottak önhöz. Feltételezem, hogy ezt az esetet például konkrétan nem szerepelt a jelentkezésében, és a biztosok kollégiuma sem értesült ezekről, miközben azt gondolom, hogy Zélmájer úrnak ezen kijelentése az újságírókkal szemben nem elfogadható. A 17-es cikk szerint tartózkodik minden olyan információ terjesztéséről, amelyet posztjának gyakorlása során szerez. Itt nyilván bizalmas információkról van szó, és nem is kíván ugye a jövőben sem így eltenni. Nem tudom, hogy a bizottság ezt az eljárást ellenőrizte-e, és a Staff Regulation 17-es cikke elleni, mm, vagy ennek megsértését esetleg vizsgálta-e. 2017. december 29-én a Martin Zillmayerről szóló cikket, hát egy kicsit kicsinosította. Ön éppen azt mondta biztos úr, hogy a biztosok kollégiumát megelőző napon értesült arról, hogy ő kapja majd a kinevezést. A kérdésem az, hogy az írásos jelentkezést Zilmájer úrtól mikor kapta meg a biztosok kollégiuma, mennyi ideje volt a biztosoknak, hogy ezteket átnéz, átnézzék és verifikálják. Ki lehetett -e zárni, hogy az időnyomása ellenére esetleg reflektáljanak ezzel a Wikipédia bejegyzéssel kapcsolatban. És mivel nagyon kevés idő volt arra, hogy függetlenül verifikálják a jelentkezést, és tulajdonképpen az egyetlen, független forrásnak tekinthető Wikipédia cikket ugye az érintett saját maga kozmetikázta kicsit. Luke úr, amennyiben a Spiegellel szembeni Péter Müllellel tényleg így hangoztak volna el, hát akkor tudjuk, hogy ez nem jó stílusról tesz tanult bizonyságot, sőt, épp ellenkezőleg. Mi bizottságként Müller úrnak nem tettük ezt fel, ezt a kérdést, hogy ez valóban így történt-e, de nem is helyeztük a szakmai megítélésünk középpontjába, amikor a személyről döntöttünk. Mindenki önmagának a, az ellenőre, saját magammal is így járok el, önök is vizsgáztatnak engem, és az, hogy ez harmadik személyekkel szemben, vagy az intézménnyel szemben negatív hatást érte el, nos, mindenkit holisztikusan kell szem, szemlélni. Mayer úrnak is vannak erős és gyenge jellemvonásai, de az erős, jó jellemvonásai sokkal mm, többet nyomnak alatba, mint a gyengeségei. Az, hogy a sajtóval milyen a kapcsolat, hát ez mindig ö, információkon alapul, de nincs meg az alapja annak, hogy most azt gondoljam, hogy a bizalmas mi volt, tehát sértette volna ez a személy, a Wikipédia pedig tulajdonképpen nem nevezhető a bizottság személyi aktájának, tehát nem onnan meríti az információkat. Bárki bármikor módosíthatja az élet rajzában az adatokat, Csak miután olvastam erről, vettem tudomásul a módosításokat. A személyzeti politikánk az éves értékeléseken alapulnak, amelyeket a feletesek hajtanak végre, úgyhogy a kabinettem részéről én is el kell, hogy készítsem a munkatársaim értékelését. Ezeket archiváljuk, és ezek aztán lecsapódnak, bekerülnek a személyzeti döntésekkor a folyamatba. Zirmayer esetében volt kiírás, ugye, a főtitkár helyettesi poszt alkalmával, ezt önöknek is elmondtuk. Ehhez érkezett be az ő anyaga, amikor pályázott. Ezek a DGA1-nél, az én főigazgatóságomnál megtalálhatók, de nem jutnak el azonnal a biztosok kollégiumához, amikor beérkeznek, hanem ugye az Assessment Center az első lépés, aztán vannak belső folyamatok, ezeken keresztül kell, hogy menjen, és elmondtam azt is, hogy megfelelő körülmények között ennek a grémiumnak, tehát a szakbizottságnak, a kijelölt tagjai számára biztosítjuk a betekintést ezekbe a dokumentumokba. És ezen eljárás keretében születik majd csak egy döntés, és jut el a biztosok kollégiumába. Így volt ez ebben az esetben is. Ne haragudjon, biztos úr, de nem válaszolt a kérdésemre, hogy mikor kapják akkor meg a biztosok a, az anyagokat erre kérem szépen, hogy válaszoljon. És ne, hivatalból nem kell önnek, vagy önöknek azt ellenőrizniük, hogy a statutum ellen vétette valaki? Amennyiben ez szükségesnek tűnik, vagy panaszok, vagy ilyen irányú utalásokat kapunk, akkor igen, de tudomásom szerint ez nem volt így, ez nem állt fent ez az eset. És a személyes pályázati anyagot egészében a vizsgálati bizottságoknak rendelkezésre áll, extern, intern egyaránt. A bizottság, biztosok viszont tőlem szóbeli tájékoztatást kapnak egy rövid írásos összefoglalával senior management vezető tisztviselők esetében február 21-én szerdán is így történt ez. Pacserlis képviselő. Nem halljuk sajnos a képviselőt. Mikrofon nélkül. Működik sajnos ez a mikrofon. Nem halljuk a képviselőt. Entschuldigung. Elnézést kér a képviselő. Örömmel köszöntöm itt a szakbizottságon belül és nagyon jó munkát végzett biztosként. Emlékszem a 2013-as időszakra, akkor szerettem volna egy találkozót önnel, és fogadott is bennünket. Az első kérdésem teljesen egyértelmű, az, hogy hol van Juncker úr. Miért nem Juncker úr jött ide ma? Miért kell most az ön nevét kell összemosni a Zélmeier géttel. Hát azt mondom el, hogy ez nagyon sajnálatos. Három kérdésem lenne, és angolra váltok. Hogy lehet, hogy Zélmeier a legjobb jelölt, hogyha ő az egyetlen jelölt? Hogy lehet megmagyarázni az európai polgároknak ezt? Azt, hogy csak egy jelöltünk van mi a helyzet a meritokráciával itt a tisztelt házban? Hogy tudom a középszerűséget elmagyarázni esetleg a ö, gyerekeimnek, hogy tegyenek sok mindent, tanuljanak ahhoz, hogy ö, magas szintű posztokat tölthessenek be. Ez a, sok mindent rombol. Szélmájer úr részt vette a válaszok megfogalmazásában, vagy, vagy, vagy vizsgálatánál, amikor is összeállították ezeket a parlament felé, tehát igennel vagy nemmel válaszoljon erre, és ez a 11-es cikknek az esetleges megsejtését jelenteni, tehát a bizottság által hozzánk küldött válaszok tekintetében kérdezem ezt. És aztán harmadik megjegyzésem. Szajála asszony már megkérdezte, hogy Selmayer úr részt vette a néppárti ülésen, ön azt mondta, hogy nem tudja, ez március 23-án volt egyébként. És aztán egy másik válaszában azt mondta, hogy ott volt, de az ajtón kívül nem ment be. Tehát most azt szeretném tudni, hogy most akkor bemente az ülésre egészen konkrétan. Biztos úr. Hát miután nagyon sok kérdés megválaszolásával kapcsolatosan úgy érzem, hogy Zémájer úr inputjára is szükség volna. Ő részben részt vett a válaszok megfogalmazásánál. De nem azért tette ezt, hogy befolyásolja a megfogalmazást, hanem hogy a tartalmat pontosítsuk. Ha tehát az a kérdés, hogy mióta, tudta, tudott ezekről Zélmayer, és a 2015-ös, 17-es, 2018-as időszakra, január-februárra vonatkozóan mikor kapott tájékoztatást, akkor nyilván ezeket a kérdéseket csak ő tudta megvalósulni. Most válaszoljuk mi az, hogy nem tudtuk? Hát van egy főtitkárunk ugyan, aki ugyanabban az épületben ül, egy szinttel följebb, mint mi, de nem adunk választ? Hát akkor azért kíváncsi lettem volna, hogy önök erre mit reagálnak. Akkor tényleg jogosan nevetgéltek volna itt a sorokban. Éppen ezért vontuk be őt, hogy átfogóan tudjunk választ adni az önök kérdésére. Tehát átfogóan a dolgok mélyére áshassunk. Sosem mondtam azt, hogy ő a legjobb. Én azt mondtam, úgy fogalmaztam, hogy ő, leg, hogy ő egy nagyon képzett, alkalmas, személyi szakmai szempontból egyaránt alkalmas jelölt. Hol van Juncker úr? Hát, tegnap Várnában volt, ma reggel tért onnan vissza. 12.30-kor nagyon röviden összefutottunk. Más elkötelezettsége jókán nincs itt. Én meg azért vagyok itt, mert az elnök asszonytól meghívást kaptam. Öttinger úrnak lett címezve ez a meghívó. Ezért vagyok itt. És ezért nem Müller, Mayer, Juncker vagy Schulze. Ugyanígy, ahogyan eljártunk Strasbourgban is. Az elnökök köre engem hívott meg, ezért jelentem ott meg. Ahányszor meghívnak, eljövök újra és újra. Ha nem hívnak meg, nem jövök. Ich habe nicht gesagt no idea. Nem azt mondtam egyébként, hogy fogalmam sincs, hogy no idea. Arra a kérdésre, amit Ayala Sander asszony tett föl, hogy pártgyűlés volt, azt arra, arra mondtam, hogy nem tudom, hogy melyikre gondol, mert rengeteg ilyen van. Túl sokról is tudok. Olyanokról is, amelyek feleslegesek. Egyébként minden pártban. A kevesebb több elvet kellene itt is követni. De miután elmondta, hogy a néppárti múlt heti ülésről volt szó, akkor már tudtam válaszolni is. Erre mondtam, hogy igen, Zélmájár, serpaként az elnökével ott volt az épületben, a tanácsi épületben, de nem abban a teremben, ahol a néppárti elnökök tárgyaltak. Az ajtó előtt volt, mert világos volt, hogy azon a csütörtökön az első napi rendi pont szerint egy nagyon pontos, konkrét reakciót kell tudni adni a büntetővámokra vonatkozóan, vagy éppen nem. Tehát az épületben tartózkodott, de nem a teremben. Sok más serpával, például a német kancellár asszonya serpájával közösen, vagy Tuskur úr serpájával közösen tartózkodott az ajtó előtt. Ich habe nur drei Wortmeldungen von den Fraktionen. Hárman jelezték meg a frakciók képvitele, hogy a frakciók képviseletében hozzá szeretnék szólni a vitához. Szavam a kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezen az ülésen utolsó alkalommal szeretnék szót kérni. Még egyszer hangsúlyozom mindazt, amit a bevezetőben elmondtam, és ezt tudatosan teszem. Egyértelmű, világos a tendencia, szándékos arra vonatkozóan, hogy azt próbálják nekünk mondani, hogy a transzparencia és az integritás két és ugyanaz dolog. Egy és ugyanaz dolog. Hát ez egyáltalán nincs így. Ezek a sok esetben átfedik egymást, van átfedés a kettő között, ebben az esetben is, de és hadd idézzek néhány hozzászólást, és ez mutatja az átláthatóság és az integritás közötti különbségeket. Amikor önt idézem, például Gebrandi úr. Gebrandi úr úgy beszélt, mint hogyha a Juncker úr egy illegális összesküvésbe kapcsolódott volna bele, amikor valakit azzal találtak bűnösnek, hogy törvényt szegett. És eddig nem sikerült még erre fényderíteni. Stász úrnak mondom, önt is idézem, Öttinger biztosnak ön ezt mondta, kedves barátom, bár elnézést, de kell, hogy idézzelek. Öttinger biztos úr, ön nem érti ezt, hogy milyen kár érte a bizottság hírnevét, az úgynevezett kár eddig tények alapján pusztán abból állnak, hogy extrém agresszív módon vádolják a zöldek a biztos. Ez egy hőségi taktika. Amikor A-ból B-be megyünk, és azok mentén haladunk, amit uh, annak szeretnének. Ebben a szakbizottságban ez az önmagát beteljesítő jóslat helytelen, ennek nincs itt helye. Az átláthatóság és az integritás tehát átfedésben vannak. Örülök annak, hogy De Jong úr szerény volt, és azt mondta, amit én is, arra hívta fel a figyelmet, hogy a bizottságnak jelzést kell küldenie azt, hogy érti a kritikát, vette az adást, és ez az átláthatóságról szól, a szabályok megváltoztatásáról, a jövőre nézve, mivel az ilyen típusú eljárásnak a mai világban úgymond nincsen helye. Tehát itt nem egy bűnről van szó, amit elkövettek. Az utolsó dolog pedig, Vona úr erről már beszélt, sajnálatos, hogy csak Öttinger biztos van itt. Én azt is visszavonnám, hogy a koordinátor ülésén mondtam, azt mondtam, hogy Öttinger jöjjön, Junker ne, én örültem volna annak, hogyha Tinger úr helyett Juncker úr és Szélmájer úr jönnek el az ülésre. Öttinger tények elé állították a kollégium ülésén, tehát nem tehet róla. Köszönöm. Herr Kommissar? Biztos úr. Frau Vorsitzende. Elnök asszony, tisztelt képviselőt, egyrészt a felvetett kérdést arra vonatkozóan, illetve a kérdésekre az elkövetkezendő tíz napban megpróbálok választ adni, a szakbizottság kérdésére és az elnökasszony kérdésére is. Vannak még kérdéseik? Lassan mennem kell. Van jó kolléga. Biztos úr. Hölgyeim és olyan kedves kollégák! Körülbelül két órája vagyunk együtt itt a Kokobuban, és két órája vagyunk tanuljának a pingpongnak. Tinger úr válaszol a kérdésekre folyamatosan. Öttinger úr, azt gondolom, hogy a moziban nagy karrierre tehetne szert, amennyiben már nem lesz ön továbbá európai biztos. Több mint két órája kell hallgatnunk az ön válaszait, amelyek ellentmondásosak. Az elején láttuk, amikor azt hangzott, hogy nem, nem, nem, Szelmeyer úr soha nem vette részt a néppárt ülésén, most pedig kiderül, hogy hát de, igen, mégis. Úgy tűnik, hogy a bizottság elnöke semmiről sem tudott. Szelmajer úr, um, úr kapcsán, kardinál úr volt 20 évig a miniszterelnök Franciaországban, Louis XIV, Louis eh, IV. 14. Lajos minisztere, de nem gondolom azt, hogy Juncker úr képtelen volna ezt megoldani, mint annak idején 14. Lajos, de mégiscsak ez a benyomás alakult ki, a szürke eminenciásra szükség van az elmúlt években, Junker oldalán vagy Junker fölött, és úgy gondolom, hogy, hogy a politikai pozíciójának is az első helyen kell szerepelnie, Az Európai, eh, Bizot, az Európai Parlament jogi bizottsága elmondta azt, hogy van egy hiányosság a kinevezési folyamatban, és ez a jurisprudencia mutatja azt is, nem arra van szó, hogy eh, nagyon jól működik a e, jogi szolgálat. Ennek azt mondja, is elmondott kérdésről, az alapvető jellegű kérdésről, európai választások előtt nem sokkal, ahol Európában azt látjuk, hogy az Európa ellenesek, a nacionalisták egyre feljebb és feljebb másznak a listán, kevesen vannak az Európa mellettek, éppen ezért e, ez nagyon fontos kérdés, és az a módszer, amit ön alkalmaztak az európai konstrukcióban, és jogi kérdésről van szó, a politikai kérdésről, és alapvető politikai kérdésről ma úgy érezzük, hogy ez egy vakpolitika volna, biztos úr, ha nem látná be azt, hogy ennek vannak politikai kihatásai. Éppen ezért válaszoljon a politikai következményeket illetően egy olyan kinevezés kapcsán, amely nem szabályos keretek között zajlott. Köszönöm. Nun schlage ich vor, den Kollegen Stechowski noch dazu zu nehmen, bitte. Löv kolléga kívánna hozzászólni még? Igen, köszönöm, elnök asszony. attól tartok, hogy ismételnem kell, ami már elhangzott, ugyanis több kérdés már ugyan többször elhangzott, de nem kaptunk rájuk választ. Rövid leszek. Tehát a következő kérdésre várom a választ, biztos úr. Mi az a tanulság, amit ön levon a mai eszmecseréből és az egész eljárásból? Tanultak-e valamit a jövőre vonatkozóan? ugyanígy járnának el a jövőben, vagy sem. Mi az ön személyes véleménye? Megérte-e? És hogy ezzel az egész zavaros eljárással nem az euroszkeptikusok már hajtják el a vizet. És amit ön ma itt elmondott, az ön szerint kielégítő számunkra, átlátható. -e. Egyet leszeretnék szögezni. Nem vagyok jó színész. Én inkább önök itt a dramaturgok, akik próbálnak drámai helyzetet kovácsolni ebből a helyzetből, amiben én végig szakszerűen válaszoltam. Az önök politikai szervezetének azt kell eldönteni, hogy betartottuk-e a személyzeti szabályzatot, vagy sem. Itt csak igennel és nemmel lehet válaszolni. Számos kolléga itt azon a véleményem van, hogy betartottuk a szabályokat, sőt, legfeljebb azzal van bajuk, hogy a, csak papíron és a betűjét tartottuk be a jogszabálynak, és nem a szellemiségét. Mások azt mondják, hogy jogsértés történt, tehát elég sokféleképpen vélekednek önök is. Számomra az az egyetlen kérdés a döntő, hogy betartottuk-e a személyzeti szabályzatot, vagy sem. Kicsit, vagy nagyon, vagy mennyire jól, az nem számít. Én a saját posztomon ö, keményen dolgozom azért, hogy betartsuk a szabályokat, és mondom, egyébként minden ezen túlmutató kérdésről szívesen leülök önökkel újra egy kerekasztal mellé. Szerintem az utóbbi hetek történései miatt senki sem boldog, én sem vagyok az, de Mindenkinek meg kell vizsgálnia ebben az egész történetben személy szerint, hogy ő mit tett azért, hogy az szakszerűbb, tisztább legyen, vagy esetleg, hogy mit tett azért, hogy ez nem az. Két kérdéskör van, mondom, hogy Zélmájer megfelel-e személyesen is szakmailag erre a posztra, és kettő, hogy a bizottság és akár én személy szerint megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy szabályszerű legyen az eljárás. Én mindkét kérdéskörre igennel tudok válaszolni, de ezt önöknek kell eldönteni. Meg szeretném ismételni, hogy a következő tíz nap során elnök asszony, én a felvetett kérdésekre választ adok írásban, illetve újra rendelkezésre állok, és mondom, még a nyár előtt rendezhetünk egy bizalmas és egy nyilvános vitát is akár, ahol minden adatszerű, tényszerű dolgot figyelembe vehetünk, személyeskedés nélkül. Erre én hajlandó vagyok. Köszönöm Greszlászony a szót. Soha nem láttam még Sármam a finn kollégámat ilyen ö, szenvedélyesnek, és már csak ezért is felkaptam a fejem, és végül úgy döntöttem, hogy, hogy felszólalok, és akkor öntök még egy kis olajat a tűzre. Szerintem kérdéseink nem Öttinger úrhoz intézendőek. Ő jó harcos, jól végzi a saját munkáját, két órája itt kitart keményen, és ügyesen. Azok itt a sárosak, akik nincsenek jelen. A tolmácsokat nem számolva, 172 ember ül itt két órája, hogy Zelmájer úr ügyét tárgyaljuk. Nem tudom, hogy ez költségvetés és hatékonysági szempontból tényleg megérte-e. Ha már egyáltalán itt ülünk és erről beszélünk, akkor próbáljunk arról beszélni, hogy hogyan lehetne elkerülni a jövőben a hasonló helyzeteket. Akkor talán mégis megéri. Zelmeyer üret urat én nem ismerem személyesen egyelőre, de úgy tűnik, hogy ő nagy Frigyes példáját követi, és azt mondja, hogy ha egy terület elfoglalható, akkor azt el kell foglalni, mert lesznek úgyis jogászok és történészek, akik igazat adnak neked. De nem tudom, hogy ez a legjobb stratégiája egy európai intézmény élén. Én nem is bánnám, ha Zelmayer úr részt venne Eh, a kérdések megválaszolásában, sőt akár személyesen elmondaná, hogy mit gondol. Örülök, hogy eh, rendelkezésre áll biztos úr erre a vitára. Nem tudom, hogy mindez jót tette nekünk, egy eh, felhő közeleg felénk, ugyanis állítólag a korábbi elnökök vonatkozásában, bizottsági elnökök vonatkozásában egy új embargó készül, és már csak ennek a tükrében is jó lenne, hogyha időben választadnánk ezekre a kérdésekre. Ennyit akartam elmondani. Megállhatok itt, elnök asszony. Jó. Ezt a napi rendi pontot megtárgyaltuk, a következő napi rendi pont pedig az ezzel kapcsolatos állásfoglalás. Az állásfoglalás nincs még előkészítve sajnos, úgyhogy vár, várhatóan ezt csak holnap reggel tudjuk megejteni, az éjszaka megírják a kollégák a tervezetet, és holnap beszélünk róla. Egyéb kérdések van-e bárkinek mondani valója? Nem látok jelentkezést, akkor ja, várt még, még egyszer. Annyit még azért, elnök úr, röviden szeretnék Peti Szalám felvetéséhez hozzáfűzni, hogy Szalám úr hallgassa meg egyszer azt, hogy Grosztet asszony mit mondott a plenárison, meg Langen úr ebben az ügyben, és seperjen a saját kerítése előtt, nem a zöldek okozták itt a kavaradást, hanem ezek a felszólalások, a saját pártja. A saját frakcióm nevében pedig egyetértek azzal, hogy itt mindenhol most kavaradás lett, de ha már mondani kell valamit a végén, akkor ez az, hogy várjuk az állásfoglalás tervezetet, és egyértelmű, hogy sok kérdés maradt nyitva. Biztos úr nem reagált például arra az újságcikkre, amelyben maga az elmayer úr állítja, hogy Juncker úr már decemberben megajánlotta neki ezt a posztot. Erről nem tudunk többet, nem kaptunk ma állásfoglást, ezt továbbra is szeretnénk tudni, hogy ez hogy volt. Jó, akkor kitűzünk egy új dátumot a további kérdések benyújtásáig, és még húsvét előtt kérjük, hogy a bizottság válaszoljon ezekre a felvetésekre, úgyhogy számunkra ez hasznosítható legyen. A plenáris előtt ö, ö, legyen még meg. Sajnálom, hogy a mi részünkről sem készült el még már a mostanra az állásfoglalás tervezet, de holnap reggelre meg lesz, és beleépítjük a jogi aspektusokat és az ma elhangozott aspektusokat is. Köszönöm szépen, hogy kitartottak, most akkor lezárom az ülést.